ich habe ich hab versucht online zu gucken. Ich muss nach der ersten Halbzeit dann abbrechen, weil irgendwie die Verbindung ist irgendwie. Right. Good morning, everybody. Jó reggelt kívánok mindenki. Megkezdem a szakbizottsági ülést. Először is kérem szépen hagyjuk jóvá a napi rendtervezetet, és szeretnék arra is rámutatni, hogy egy Kicsit másként, más sorrendben kezdjük a munkát. Most kezdjük meg a benfentes kerestem és piaci manipulációval, utána jön a CRD 4, ami más az eredeti sorrendhez képest. Az így módon módosított napirendet elfogadjuk-e? Úgy látom, igen, köszönöm szépen. Nincsenek elnök asszonyi közleményeim, tehát rá tudok térni a hatos, hetes pontokra, tehát a benfentes kereskedelem és a piaci manipuláció kérdésével illetve a jelentés tervezete megvitatása következik át, és adom a szót Arlene McCarthy asszonynak. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony! Azt hiszem, hogy annak érdekében, hogy néhány részletre rátérjük, hát nem akarom megismételni azokat a megjegyzéseket, amelyeket már megfogalmaztam eredetileg, hogy miért van szükség erre a rendelete, az a fő kérdés. Aztán, hogy mindenki rájön arra, hogy keménynek kell lenni, szigorúnak a piaci visszérése kapcsolatban, a benfetes kereskedemmel, a piaci manipulációval kapcsolatban. Nagyon üdvözöljük azt a tényt, hogy a bizottság egy módosított 2007-as a 2003-as piaci visszaélési rendelet módosításával állt elő. És emellett egy, van egy irányelv tervezet a büntetőjogi szankciókról is. Üdvözöljük tehát a bizottság ezen fellépését. Örülünk annak, hogy a jelenlegi piaci visszaélési jogi keret megerősödött, mi is a tervem a rendelkezésemre álló időben néhány változásról szeretnénk beszámolni, amelyeket jelentésében eszközöltem. Nem vagyok minden témának a kifejezett híve, de hát be kellett őket építenem. Van néhány olyan terület, ahol javítani kell, ahol tisztázni kell, és az árnyék előadóimmal, akikkel már beszéltem a jelentés bemutatását megelőzően, Hát remélem, hogy közösen tovább tudjuk javítani a jelenlévő szöveget. Ha megengedik, néhány kérdést átveszek. Örülök, hogy Felber úr itt van, mert ő a MIFID jelentéstevője. A piaci visszaélési téma ugye visszaköszön a MIFID-ben, koherens kell legyen a MIFID kerettel is. Nyilvánvalóan a pénzügyi eszközökre vonatkozó átfogó keret, a MIFID. A fő változások az egyes módosítás, a nyolcas as bekezdés, én az OTF kategóriát megváltoztattam, Ferber kollégám és jó magam eh, beszéltünk erről, nem állapodtunk meg a MIFID jelentés elfogadását megerezően. nem tudom pontosan, hogy mit is fogunk javasolni, mit fognak javasolni a MIFID jelentésben, én a szabályozókkal, jogalkotókkal folytatott tárgyalásokat követően arra a következtetésre jutottam, hogy a piaci fragmentáció azzal, hogy többszörös kereskedelmi helyszín van, ez megnöveli a piaci visszaélés lehetőségét, és nagyon nehéz nyomon követni ezeket a visszaéléseket, vagy rávilágítani. Nemrégiben jártunk Szingapurban és Hongkongban, és kiderült, hogy az ázsiai piacok nem annyira szétforgácsolódottak, mint az európaiak. Sokkal egyszerűbb az ellenőrzés, tehát az ottani hatóságoknak nem annyira komplex a feladata az ellenőrző hatóságoknak. Most, ami a piaci visszaélést illeti, a végső döntés, hogy legyen -e egy ilyen kategória vagy nem, Nyilván a Fede jelentése kapcsolatban szólunk erről. Én bevettem a jelentésembe, mert kiderült az, hogy több helyszín létrehozása szétforgácsolódáshoz vezet, és ez pedig megnöveli a piaci visszaélés lehetőségét. Világosan kívántam megfogalmazni, nagyon világosan fogalmaztunk az Európai Parlament saját kezdeményezés jelentésében, azt mondtuk, hogy, hogy ezek a plusz helyszínek milyen problémákat okozhatnak, éppen ezért beépítettem ezt a kérdést. Aztán mi a helyzet a releváns benfentes információval? Én korábbi preambulum bekezdésekre hivatkoztam, amelyek a korábbi piaci a kapcsolatos 2003-as irányelből származnak. Többen úgy gondolták, hogy nagyon helyes, hogyha újra meghatározzuk a benfentes információt. Nem tudom, hogy a bizottság az új rendeletben miért nem vett át ezeket a korábbi definíciókat. Igazából csak a legális ö, világosság kedvéért fontos. Egy konkrét ügyünk volt, amikor szélesebb körben értelmeztük a bentfentes információt. Ezt a témát az érintettek vetették fel, akik eh, kifejezték agályukat, amiatt, hogy nem lesz világos, hogy mikor számít egy információ relevánsnak vagy sem. Például egy beszélgetés relevánsnak tekinthető el, tehát ez azt jelenti, hogy az érintettek egyáltalán nem fognak beszélgetni egymással semmilyen piaci kérdésről, mert azt mondhatják majd, hogy bármit, amit mondtak, az releváns benfentes információ. A korábbi vita során azt mondtam, hogy nem fogom ezt törölni a bizottsági szövegből, bár ha jól értem, a tanács a törlés felé halad, de azt gondolom, hogy a szabályozók a folytatott tárgyalások során kiderült, hogy nagyon nehéz a piaci visszaélés nyomonkövetése, széles körű értelmezésre lehetőséget adó definíció kell. Egy olyan megfogalmazást találtam, amely azt hiszem ezt a fogalmat a visszaéléshez kapcsolódó információhoz köti. Éppen ezért azt gondolom, hogy ez olyas a valami, amit szerettem volna vitára bocsájtani. Ez egy új módosítós a 6 per E bekezdéshez. Erről a meghallgatások során már beszélgettünk. Én azt gondolom, nagyon fontos, hogy konkrétabban megfogalmazzuk a benfentes információt, és bármilyen ilyen információval kapcsolatos magatartást. Tehát egy befektető, az érintett személyre vonatkozóan azt állapíthatja meg, hogy valaki nem járt el kellő körültekintéssel. Nem tudtam megszabadulni ettől a gondolattól, hogy mit jelent a releváns információ, bár újra fogalmaztam a definíciót. Most, ami a kis- és középvállalkozások mentességét illeti, én nagyon fontosnak tartom, hogy a KKV-k terheit csökkentsük. De kedves kollégák, piaci visszaélésről van szó. Nem dokumentumok kitöltéséről van szó, hanem egy ilyen benfentesek listáját kívánunk összeállítani a piaci visszaélése kapcsolatban. És hát nem nagyon voltam boldog attól, hogy Öm, hogy arra törekedtek többen, hogy valahogy a bizottság megközelítésében az szerepelt, hogy hogyan lehetne csökkenteni a KKV-k Nem hiszem, hogy ez helyes ez a megközelítés. Én kivettem a KKV-kat a mentesség hatája alól. Szerintem nem szabad derogációt biztosítani számukra, és örülök annak, hogy az európai KKV-k szövetségei, egyesületei egy dokumentumban azt fogalmazták meg, hogy a benfentes információ nagyon fontos része ennek az irányelvnek, tehát úgy gondolják, hogy a maguk, a kis és középvállalkozók azt mondják, hogy minket ne vegyenek ki ebből a szabályból. Nem tudom, hogy a bizottság ezt a derogációt megadja, vagy nem a KKV-knak. Ha megnézzük a jelenlegi trendet, a jelenlegi fejleményeket, a befektető beruházó cégeknél, akik testre szabott szolgáltatásokat biztosítanak, ugye butikos ügynököknek hívjuk őket talán. Tehát lehet, hogy csak tíz alkalmazottjuk van, de a forgalom lehet egy milliótól 100 millió euróig. Tehát ezek nem kis számok ám. Tehát éppen azt gondolom, adok egy példát, a JP Morgan például. Most úgy mutatkozik be, mint egy ilyen butik ügynök szerv, a, lehet, hogy a Goldman Sachs-től, Bank of America-tól átmennek bankárok, és ilyen kis butikokban dolgoznak, úgymond. Tehát nem gondolom, hogy a derogáció indokolt a KKV-knél, mert meg, megnézzük, hogy a KKV-k egy része hát nagy bankokból alakult. Tehát én ezt törölni szeretném. Aztán itt vannak a menedzserek ügyletei, a bizottság azt javasolja, hogy az ügyvezetők, családtagjaik közé kell tegyék két napon belül az a 20 ezer eurós küszöböt túllépve. A 20 ezer euró nem tudom, hogy honnan jön, nem látom semmilyen hatástanulmányban, nem látom indokoltnak ezt az összeget, a 20 ezer eurót. A korábbi irányelvben a tagállamok opciós lehetőséget vezethetek be, akár 5000 eurós küszöböt is meghatározva. Most miért ugratunk 5000-ről 20 ezerre? Nem értem pontosan. Hát nem is opció, hanem konkrétan ez van meghatározva. Egyfajta kötelezettségként a rendeletben. Éppen ezért töröltem ezt, miután nem láttam indokoltnak, semmilyen hatásvizsgálat, hatástanulmány nem vonatkozott erre Kán, várom a kollégák véleményét ezzel kapcsolatban. Nem voltam arra meggyőződve, hogy 20 ezer eurót kellene meghatározni ilyen felső határként, vagy küszöbként. Az egyik leghevesebb vita, amelyet kollégáinkkal és szabályozókkal, törvényhozókkal foglalkozt, folytatunk, ugye ez a Határokon átnyúló adatcsere. A jelenlegi tőkekereskedelmi helyszínen, vagy, vagy rendszerben nagyon nehéz az illetékes hatóságoknak a határokon átnyúló problémákat feltárni. Néhány esetben hét különböző tagállamról volt szó egy piaci visszelési ügyben, tehát nagyon fontos, hogy legyen megfelelő információ cserére lehetőség. Nem mondhatjuk azt, hogy ez önkéntes alapon működik hogy azt mondja az egyik törvényhozó, hogy na jó, hát akkor most megengedem azt a, az cserét. Nyilván egyre több határokon átnyúló piaci visszaélési esettel nézzük majd szembe. Én szeretném első lépésként azt garantálni, hogy hatékonyan tudjanak adatokat cserélni, együttműködni az illetékes nemzeti hatóságok, így tudnak megfelelni ellenőrzési felügyeleti feladataiknak. Ezt a hiányosságot feloldandó, azt javasoltam a szövegben, hogy az életékes hatóság a legrelevánsabb piac szempontjából egy adott pénzügyi eszköz esetében mm, átfogó adatokkal kell rendelkezen minden MTF-től, minden szabályozott piac részéről. Ezzel lehet azt garantálni, hogy az illetékes hatóság valóban fel tudja tárni a megrendeléseken keresztül a <clears throat> visszaéléseket. A Ferber jelentésben, Ferberről közösen készítünk egy tranzakciós lépéseket, ezt a kérdést többször megemlítették az ajánlati könyvek áttekintésében. Nagyon fontos, úgy gondoljuk, hogy az ajánlati könyvek nagyon fontosak a piaci felügyelet szempontjából. A rugalmasságot fenntartandó egy cikkeiben azt fogalmaztam meg, Ferberú jelentésében szerepel a 48-as cikkeiben, hogy az illetékes hatóságok felügyeleti feladatokat ráruházhatnak harmadik félre. Ez kiegészíti a MIFIDES jelentést, az én jelentésem, mi lehetővé tennénk a nemzeti törvényhozók számára azt, hogy ezt a folyamatot az ajánlati könyv esetében felállítsák. Azt gondolom, hogy nagyon fontos mennyiségű információról van szó. Ezt a folyamatot valahol el kell kezdenünk, éppen ezért a szöveg eh, azt szeretné, hogyha megvizsgálnánk, hogy a határokon átnyúló ajánlati könyv felügyeleti rendszer hogy működik. Hogy lehet ennek a feladatnak a végrehajtását segíteni? A folyamat elején vagyunk, de azt gondolom, hogy el kell tudni kezdeni, ezt az információt megvizsgáljuk tehát. Többen azt javasolták, és tudom, hogy Pitikánen asszony javasolta ezt a javaslatát az első eszmecserénél, hogy ezt a feladatot a szabályozott tőzsdének kellene ellátnia. Ugye, ami a versenyt illeti, ugye vannak azért kereskedelmi titkok, aztán ugye kínai falak felépítéséről is beszélnek átvitt értelemben. Most nem tudom, hogy ezt lehet-e garantálni. Úgy gondoltam, nem gondolom, hogy a tőzsdéknek kellene ezeket az információkat összegyűjteniük és megőrizniük. Ha megnézzük a 17-es cikkeit, nem akarom felolvasni, ott világosan arról rendelkezem, hogy ezt az új információgyűjtés az ajánlati könyve kapcsolatban. Aztán szeretnék rátérni arra, ami a amikor a delegáció Szingapurban és Hongkongban járt, ott gyűjtöttünk információkat. A kérdés az, hogyan járunk el az ajánlati könyvekkel kapcsolatos el, visszaélésekkel kapcsolatban. Nagyon örülök annak, hogy Felbel kollégám, mi nem beszéltünk erről a kérdésről, de mégis örülök, hogy a MIFID-ben hasonló konklúzióra jutott, de szerintem nagyon fontos, hogy legyenek elretentő intézkedések, amelyek azt garantálják, hogy a piaci részvevők ne bonyolódjanak bele piaci visszaélési ügyletekbe. Nagyon fontos, hogy egy díjat vezessünk be, olyan szabályok kellenek, amelyek a különböző ajánlati könyvekkel kapcsolatos visszaéléseket visszarettentik, hogy elrendették. Azt gondolom, hogy ami a manipulációs gyakorlatokat illeti, azokat kell ugye visszafogni. Amit először csináltam azt, hogy egy már meglévő modellt vettem alapul, ilyen díjakat a NASDAQ tős, Helsinki-ben és máshogy is bevezették ezeket a túlzott ajánlati mm, tételeket. Egy euró centet kell ajánlatonként fizetniük, hogyha a 250 ajánlaton túllépve járnak el. Tehát egy díj struktúrát bevezettem a jelentésbe, de szívesen beszélgetek erről. Azt gondolom, hogy ez egy olyan trend, amelyet látunk a díjak bevezetésével kapcsolatban, a Forza Italiana, a londoni tőzsde csoport és a német tőzsde csoport és hasonló díjat kíván bevezetni. Nem radikális, lehet, hogy ellenmondásos, de nem radikális megközelítés, mert ez történik, másútt is már bevezetik. Azt gondolom, hogy emlékeznek a kollégák, hogy Szingapurban beszéltünk erről, a túlzott felvételről. Az volt a cél, hogy egy díjstruktúrát bevezessünk. Ezt már bevezettem a 21-es módosításban 10 per A bekezdése vonatkozóan. Aztán beszélgettünk a menedzserekről, hogy ők saját nevükben ö, tranzakciókat végrehajthatnak-e. Klimtúr azt mondta az első eszmecserénél, hogy a menedzsereket el kellene tiltani attól, hogy bármilyen ügyletet végrehajthassanak saját nevükben. Szerintem ez egy kicsit messze ment, túlőtt a célon, tehát megnéztem azokat a lehetőségeket, hogy mi a helyzet azzal, hogy legyen egy ilyen kereskedemi ablak, és azt mondtam, hogy a menedzserek, vagy a, a vezetők bizonyos időszakokban kereskedhetnek. Tehát nem lenne megtiltó, mert azt mondanánk, hogy, a kereskedések pontosan meghatározott időszakot határoznánk meg, Együtt kell működni az ezmával, megfelelő intézkedéseket kell bevezetni, amelyek ezeket a kereskedelmi ablakokat meg határoznák, el kell beszélgetnünk az érintettekkel. Én nem támogatom a tiltást, de valami fajta szabály kell, amelyet alkalmazhatunk, hogy milyen, milyenek a kereskedelmi le, ügyletekre alkalmas időszaknak az eleje és a vége, tehát hogy meg kell határoznunk ezt. A menedzserek ugye hát azért elég sok benfentes információval rendelkeznek, tehát eh, kell azért olyan szabály, amely eh, úgymond megköti a kezüket. Ami a magas frekvenciájú kereskedést illeti, ezt többen kiemelte az IOSCO és a nemzetközi jelentésekben, a magas frekvenciájú vagy nagy frekvenciájú kereskedés nem feltétlenül kapcsolódik a piaci visszélésekhez, tehát nem könnyen feltárható ez a fajta kereskedés. Most a részletek helyett ebben a rendeletben azt gondolom, hogy nézzük meg közelebbről, hogy milyen hatása van ennek a nagy frekvenciájú kereskedésnek a piaci visszaélése. Az EFSMA-val közösen kellene felállítani egy tanácsadó testületet nemzeti hatóságok képviselővel, így lehet megnézni, hogy milyen potenciális veszélyeket rejteget a piaci visszalés szempontjából ez a nagy frekvenciájú kereskedést. Ami a piaci visszalési formákat illeti, meg kell nézni, hogy milyen piaci milyen manipulációs lehetőség van. A kollégák talán tudják, hogy három ilyen visszaélése lehetőséget adó gyakorlatot betiltott a bizottság, de nem gondolom, hogy csak ezekkel kell foglalkozni, ezzel a három manipulációs lehetőséggel. Én azt gondolom, hogy mindenképpen aktuális információkkal kell rendelkeznünk. Ez a mostani vitát tükrözi, az USA-ban folytatott vitát, a CFTC, tehát létrejött egy technológiai tanácsadó testület, a TAC, amelynek van egy albizottsága az automatikus és nagy frekvenciájú kereskedéssel, egy vezető közgazdász vezeti ezt szemben a testületben. Ennek az albizottságnak négy munkacsoportja van. Az első meghatározza, hogy mi a nagy frekvenciájú kereskedés az automatikus kereskedelmi rendszerekben, a második megvizsgálja azt, hogy kellen, hogy több kategóriája van -e ennek a fajta nagy frekvenciájú kereskedésnek, és meg kell vizsgálni, hogy milyen különbségek vannak a kereskedelmi ügyetekben a harmadik munkacsoport az áttekintést, ellenőrzést, gazdasági elemzést vizsgálja meg, hogy megnézzük, hogy hogy működnek ezek a nagy kereskedési rendszerek. A negyedik pedig a piac torzulásával foglalkoznak, amelyek esetleg a piaci torzulások az automatikus kereskedelmi ügyeteknek köszönhetőek. Ez az bizottság az USA-ban ajánlásokkal fog előállni, a mi az USA hatóságában folytatott tárgyalások során, ugye megkérdezik tőlünk az USA-ból, hogy mi mit csinálunk, és én próbálok erre rávilágítani a jelentésemben, kiváltképpen ami a piaci visszaélést illeti. Nagyon nagy örömmel láttam azt is, hogy nagyon határozott <clears throat> álláspontot fogadott el kollega a magas frekvenciájú kereskedéssel kapcsolatban, is kiegészíti azt a munkát, amit a MIFID-ben végeztünk. A következő téma, amivel foglalkoztam, ezek a szabálytalanságokat feltárókkal kapcsolatos helyzet. Hogyha megnézzük a 45-47-es cikkeket, illetve a 27-28-asat, a védelemhez való jogot, a bizalmas kezelése a személyekre vonatkozóan az egész eljárás folyamán. Mindenképpen akik feltárnak visszáságokat, azokat meg kell megfelelően védeni, és ehhez egy megfelelő mechanizmusra is szükség van a, ugyanúgy, ahogy a MIFID javaslatban is van. És tovább a jövőre vonatkozóan is kellenek bizonyos kapacitások, mert a, különösen az elektronikus kereskedésben rendkívül gyorsan mennek a dolgok, tehát nagyon nehéz ottan bizonyítani, Éppen ezért delegált aktusok is vannak, és ezért meg kell változtatni, illetve frissíteni kell a jogszabályt az ennek megfelelő visszaélésekkel kapcsolatban. Vannak kisebb változtatások, amik technikai jellegűek, például, hogy a, az OTC, tehát nem jegyzett kereskedelem, hogy megy végbe, illetve a különböző másodlagos kereskedéseket és a kompetens hatóságokkal kapcsolatos rendelkezéseket is meg kell nézni, hogyha például valaki vizsgálata alatt áll, akkor ott hogyan erősíthetőek a szabályok. Ezek a jelenlegi javaslataim a szabályozásra, biztos vagyok benne, hogy a kollégák szeretnének ehhez hozzátenni dolgokat, és majd az árnyék jelentéstevőkkel is a jövőben is vitát fogunk erről folytani. Csak még egy nagyon rövid kommentárt, hogyha megengednek az irányelvel kapcsolatban. Egyszerű irányelvet hoztunk létre. Ennek az egyik oka, hogy egyes kérdésekkel a Libe Bizottságnak kell foglalkoznia, és nagyon örülünk annak, hogy egy raportört kijelöltek ebből a szakbizottságból is, és ez sokkal fontosabb, mint hogy a lényegre kell koncentrálnunk és nagyon fontosak itt az, hogy ne az eljárásokon vitatkozzunk. Nagyon komoly kérdésről van itt ugyanis szó, és hogyha megvizsgáljuk az ö, ö, pénzügyi szakújságírókat, akkor sokkal fontosabb dolgokat látunk a piaci visszaélések területén. Tehát ezt meg kell, hogy legyenek azok az eszközeink, amik lehetővé teszik, hogy ezekkel megfelelően foglalkozzunk. Ezért ebben az irányelvben arra korlátoztam magamat, hogy megváltoztattam az irányelvnek a hatályba lépését, a büntető szankciókat, tehát egy év múlva, és nem pedig kettő év múlva. A felülvizsgálatnak két évnek kellene lennie, és nem négy évnek, mert szerintem nem kell ilyen nagyon sokat várni arra, hogy a tagállamok bevezessék a büntető szankciókat ezen a területen. Tehát megint csak azt mondom, hogy a bizottságnak majd jelentést kell tennie két év múlva a tanácsnak és a parlamentnek. És ez azért szükséges, hogy meg lehessen tenni a változtatásokat, és ne várjunk 5-6 évet adra, hogy a szankciók hatályba lépjenek. De ezt szeretem volna a LIBE szakbizottságban lévő jelentéstevő kollégámra, és jó lenne, hogyha nem ö, ö, eljárási kérdéseken vitatkoznánk hónapokig. Köszönöm, elnök. Köszönöm, Arlene. Azt hiszem, hogy nagyon jó jelentés van előttünk, és nagyon köszönöm azt is, hogy milyen támogatást adott nekem, és Zsambol Kozesznek is köszönöm a munkáját, mert ő is részt vesz ebben a munkában a szakbizottság részéről. Most akkor rátérünk az árnyék jelentős tevőkre. Vannak, akik helyettesítették magát, először néppárból Jean-Paul Köszönöm szépen, elnök asszony, kivételesen olyan leszek, mint Cili Pitikannen, aki azt kéri önöktől, hogy né, nézzék el, hogy el kellett a Finnországba. Megpróbálom az itt hagyott iratát értelmesen felolvasni, hogy a saját álláspontját elmondjam. Először is köszöni McCarthy asszonynak mindazt a munkát, amit elvégzett a módosító indítványokkal, és a munkamódszert, ami lehetővé tette, hogy egy jó együttműködést folytassunk. Gratulál McCarthy asszonynak ahhoz, hogy javítani kívánja a határon átnyúló piacfelügyeletet, hogy az illetékes hatóságát az legyen, amelyik a legpertinensebb a likviditási szempontból, és ezzel párhuzamosan, hogy rákényszerítsék a piaci szereplőket, hogy, meg, hogy megadják a rendelésállományukra vonatkozó adatokat. Ez mindenképpen jó irányba tett lépés. Mindazonáltal szeretné, hogyha egy olyan helyzetben, amikor a piacok egyre komplexebbek és egyre nagyobb problémát jelentenek, hogy ez a vita, tanácskozás folytatódjon, hogy még jobb megoldásokhoz jussunk. Egy, a tagállamok egyes hatóságainak nem feltétlenül lesznek meg azok az eszközeik, amik a szigorú felügyelet gyakorlásához kellenek. Vitikalen kollega azt mondja, hogy fontos, hogy ezzel a kérdéssel részletesebben foglalkozzunk és kiegészítő megoldásokat javasoljunk. Az OTF, tehát a nagy az OTF, tehát a szervezet kereskedelmi rendszereknek a komplexitása is tovább bonyolodik, és ez további lehetőségeket ad a piaci visszaélésekre. Ezért fontos lenne az OTF kategóriát jobban meghatározni, úgy, ahogy Markus Ferver javasolta a MIFID-ben jóváhagyja a kivételesi záradékot a KKV-kra és a benfentes lista összeállítását. Ő is úgy gondolja az, hogyha nagyon fontos, hogyha benfentes listát állítunk össze, nem csak a piac számára fontos ez, hanem a piac iránti bizalom szempontjából is. És e tekintetben ugyanaz az álláspontja, mint önnek. Szeretne továbbá gratulálni ahhoz, hogy egy megfelelő konzultatív bizottság jöjjön létre 2014. júniusát megelőzően, hogy a ö, nagy kereskedést megfelelően tudjuk követni, és legyen egy megfelelő tárgyalási platform annak érdekében, hogy ö, visszaélésre ö, hely, lehetőséget adó ö, utasításokat ne lehessen adni. Ami a 20 ezres küszöböt illeti, nem feltétlenül érdeke a piacnak, hogyha teljesen megszüntetjük ezt a küszöböt, és felvetette, hogy esetleg nem lenne célszerű egy alacsonyabb küszöböt ö, keresni, ami egy pragmatikus megoldást tenne lehetővé. És végezetül egy utolsó kérdés, ez pedig a kivételes privilegizált információk a derivált termékek és az elsődleges termékek esetében. Itt még tisztázni szükséges azt, hogy milyen problémák adódhatnak a jelenlegi definícióból, és ezáltal egy gyakorlatias meg, definíciót találjunk, ami jobban megfelel a piaci körülményeknek és feltételeknek. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm szépen! Most pedig az ALDE részéről Filip Vaka. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is Klinc úrnak a nevében szólok, aki elnézést kér, hogy nem tud itt lenni és maga elmondani az állásfoglalását. Először is azt szeretné, hogy köszöntet mondjunk a jelentés készítőjének a jó együttműködésért, és az egyedi kérdéseket szeretné felvetni, amikkel még vannak olyan gondolok, amiket szeretne előterjeszteni. Klinz úr nem ért egyet a jelentéstevőnek a szervezett kereskedelemre vonatkozó egyes észrevételére. Úgy gondolja, hogy ez ellené, ellenébe megy a bizottsági javaslatnak, ami a piacfejlesztést tartja szem előtt. Klinz úr örül annak, hogy a benfentesi információval kapcsolatban különösen felvásárlások esetében lépések történnek, és szeretné, hogyha ebbe az irányba mennénk tovább. Klinc úr nagy mértékben támogatja azt, hogy egységesek legyenek a követelmények az egész Európai Unióban a benfentes listára vonatkozóan, és ezáltal valamennyi vállalatnak az administratív terheit csökkentsük. Ami a menedzsereknek az ügyleteit illeti, úgy gondolja, hogy a 20 ezer euró lehet, hogy nagyon kis összegnek számít egyes tagállamokban, ugyanakkor nagyon jelentős összeget képviselhet más tagállamokban. Ezért úgy gondolja, hogy ezt jobban meg kell fontolni a további tárgyalások során. Klinz úr nagyon örül az úgynevezett trading window-nak, a kereskedési ablak létrehozásának, ezt pontosan meg kell határozni. Ami a nagy frekvenciájú kereskedéseket illeti, úgy gondolja, hogy további kutatásokat kell végezni annak érdekében, hogy eldöntsük, hogy valóban használják-e a magas frekvenciájú kereskedést piacmanipulálásra, és ezzel egy szakértői csoportot kellene megbízni. Végezetül pedig a határon átnyúló ellenőrzéssel kapcsolatban Klinc úr úgy gondolja, hogy meg kellene erősíteni a határon átnyúló mechanizmusokat, és a különböző helyszíneken keresztül történő manipulációnak elejét vegyük ezzel a leginkább likviditási szempontból legrelevánsabb hatóságnak kell megbízni a felügyelettel, és az információkat meg kell adni, a, és további együttműködést vár ebben a font, érdekes tárgyalásban. Uh, Köszönöm, közben nem találtam a gombot. A zöldek részéről most Pászkálnak adom meg a szót. Nem tudom, hogy az ECR részéről itt van-e valaki, úgyhogy öné a szó. Remek, köszönöm. Nem kívánom az összes pontot felsorolni, az összes pontot, amelyel egyetértek, hiszen ez kimeríteni a hozzászólási időmet. Először is erőteljesen támogatják a zöldek a javaslatok összességét, szinte az összes javaslatot, ezek célja, hogy az ellenőrzést, a megelőzést és a szankciók szintjét erősítsék a piaci visszaélések esetén. Négy dolgot emelnék ki, kiegészítve azt, ami már a jelentésben eh, szerepel. Az első pont eh, a nagy frekvenciájú kereskedés kérdése, ez Arlén jelentésében is szerepel. Itt egy számadat eh, javaslat szerepel, a 250 ajánlat egy, egy tranzakció esetében. Szerintem ez a számadat egy olyan döntésből származik, amelyet az amerikai piacon hoztak meg. Több piaci szereplővel beszéltem, és ennek alapján úgy gondolom, hogy nagyra törőbbek lehetnénk. Ez a szám egy önszabályozásból származik az amerikai piac önszabályozásából. Így szerintem vitát kellene nyitni arról, hogy releváns-e ez a szám, ami a jelentésben szerepel, többet is kívánhatnánk, de az elvet támogatjuk. Második elem a több platformot használó alkalmazó kereskedelem esetében és a határon átnyúló kereskedelemre vonatkozóan Tudjuk, hogy milyen robbanás volt az európai piacon, és éppen ezért ez a, a piaci visszaélésekre módot ad, a szabályozónak itt szerepe van. Abban az irányban szeretnénk mi is haladni, amelyet az előadó vázolt föl, vagyis meg kellene erősíteni az ajánlati könyvet azért, hogy a szabályozó átfogó képet kapjon az különböző álláspontokról és a különböző ajánlatokról, amelyeket a platformokon tettek. Több elképzelésünk van erre vonatkozóan, de szeretném kiemelni azt, hogy mindenképpen prioritást kell adni ennek a pontnak a mi frakciónk szerint, mert ez fogja lehetővé tenni azt, hogy a piaci visszaéléseket azonosítsuk, mégpedig sokkal hatékonyabban. A harmadik kérdés a szankciók kérdése, mert nagyon sok rendelkezést, kontrollrendelkezést bevezetettünk, de tudjuk, hogyha a szankció nincs olyan szinten, mint a piaci visszaéléssel megszerzett nyereség, akkor mindig is rentábilis lesz a csalás. Éppen ezért messzibbre kellene menni, mint a jelentésben szereplő javaslat, ami az, az igazgatási szankciók harmonizálását illeti, vagyis eredtentő szinten kell harmonizálni a szankciókat, mert egyes államokban a pénzbírságok rendkívül alacsonyak, és szerintem közülünk senki sem szeretne kaput nyitni az arbitrázs előtt, az államok közötti arbitrázs előtt, vagyis azért, hogy itt az igazgatási szankciók terén verseny legyen. Szerintem, ami ezt illeti, itt olyan harmonizációra lenne szükség, amely erősítené az irányelv hatékonyságát és a jó belső piacot. Utolsó kérdés, amire rátérnék, a bejelentő kérdése. Teljes mértékben egyetértek a jelentés javaslataival, de itt a hangsúly a vállalatokon, a csoportokon belé rendelkezésekre helyezte a hangsúlyt a jelentés, viszont itt egy külső harmadik fél irányában is szükséges lenne ezt megerősíteni, hiszen van egy szükség van arra, hogy legyen egy kívülre irányuló rendelkezés is, mert vannak különböző eljárások, de lehetnek lehet nyomásgyakorlás, ami ezt akadályozza, vagyis legyen valamilyen hálózat, lehetne ez, ebbe az eszmát, vagy valamelyik másik egységet belevonni, amikor is riasztanának, előrejelzés valósulna meg a névtelen információk alapján. Szerintem ez lehetővé tenni azt, hogy valóban be lehessen vezetni ezt az intézkedést, ezt az ellen amely a bejelentők vonatkozásában létezik. A másik kérdés, a többi a jelentésben szereplő rendelkezéssel mindenképpen egyetértünk. Elnök, köszönöm. Úgy látom, hogy a GUE-ból nincs jelen senki, éppen ezért Gottfried úrnak szeretném átadni a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék figyelmeztetni arra, hogy itt óvatosságra lenne szükség. 35 évet töltöttem el London városában, és tudom, hogy milyen gyakran lecsap a piac a szabályozóra, mert az a helyzet itt, hogy nem mindig érti a szabályozó, hogy mit is tesz. Szerintem az a az érzésem, hogy a bizottság esetében is így van. Én pénzügyekkel foglalkoztam London városában, az amerikaiak itt az úgynevezett áru piac modernizálási törvényt akarják bevezetni, nem tudom, hogy ezt ismerik-e. Ezt végül is elfogadták 2000-ben, az akkori kormány elfogadta Amerikában, és milyen hatása volt ennek? Az volt a hatása, hogy minden a mérlegen kívülre került, és semmi nem változott, mert végső soron mindig a piac nyer. És vannak néha nem szándékolt következmények, amelyek rosszabbá teszik a helyzetet, és nem javítják. Éppen ezért óvatosságra intenék az önök megközelítését illetően etéren. Elnök, köszönöm. Marcus Ferbernek adom meg a szót. Köszönöm szépen. <clears throat> Én gratulálni szeretnék a jelentéstevőszónak így csatlakozom az előttem szólókhoz ebben a gratulációk sorához. Nem szabad a anyát és lányát összekeverni. Tehát ami a piaci visszaélést illeti, most nem biztos, hogy jó kivenni valamit, ami a piaci szabályozásnál megint bekerül. A MIFID jelentésében, jelentésemben azt a megközelítést követem, hogy mindazt, ami a kereskedelemmel kapcsolatos, behozom a MIFID-be, és hajlandó vagyok egy új kategóriát is bevezetni bizonyos megszólításokkal, kivetképpen ami a kereskedelemre alkalmas árukat illeti. Ha mi vidnán így döntünk, akkor szerintem a piaci visszaélés is vegyük figyelembe ezeket. De én nem vagyok hajlandó arra, hogy azt mondom, hogy a piaci visszaélésnél ezt nem veszük figyelembe, a mi sem szabad ezt használni. Hát én nagyon hálás volnék, kedves Állé, én, hogyha az OTF kérdését még egyszer megvitatnánk egymás, hogy legyünk koherensek, ami a szervezet kereskedési rendszert illeti. Nem lehet ezt a piaci, tehát nem lehet azt mondani, hogy a piaci visszerésnél nem foglalkoznak vele, majd a MIFID-nél. A második, ami a nagy frekvenciájú kereskedéseket illeti, hasonló a stratégiánk, de az a véleményem, hogy a piaci visszaélésnél 2050 vagy egy másik dátumot nem szabad meghatározni, úgy gondolom. Én csak az egyik kollégámhoz tudok csatlakozni. Szerintem ez légből kapott ez a meghatározást. Én is több javaslatot határozok meg a nagy frekvenciú kereskedéseknél, megadok egy ilyen arányszámot, mert különböző szempontból ez a megfelelő megközelítés, de azt hiszem, hogy ezt egyszer szabályozok, ne kétszer. Tehát most kemszebb gondoljuk végig, hogy mit tartozik a MIFID-be, mi a piaci visszaélés hatáskörébe mert különben nem vagyunk koherensek. Átfedések vannak ezek az alapvető megjegyzéseim. Arról van szó alapvetően, a mi figyelentésem ugye már elkészült, ami a kereskedelmet illeti, hozzuk be a MIFID világába, a jelentés tervezett inkább azt a megközelítést követi, hogy ami a Broker Crossing Networkben van, ezt ellenőrizni kell. Tehát én azt gondolom, hogy a MIFID-be lehetne behozni talán. Tehát szerintem egy stratégiai döntést kell hoznunk, melyik irányt követjük. Minden jelentésnek közösen kell. Tehát ezt akartam elmondani. Én nagyon örülnék annak, hogy fontos lenne, hogyha az időbeli lefolyást illetően és koherensek maradnánk, mert különben magunknak, tehát öngolt rúgunk, ahogy tetszik. <clears throat> Aztán ugye a tanács majd felülkerekedik, és majd mi ott állunk. Thank you very much. Köszönöm szépen, Thomas Mann következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Álén, ugye nagyon sok bókot hallottál, én is szívesen bókolnék neked. Azt gondolom, hogy a londoni Cityben dolgozó kolléga azt mondta, hogy a piacok úgyis ravaszabbak, mint a törvényhozók. Hát ezt halljuk állandóan. Azt mondják a pénzügyi szakmában dolgozók, bármi döntötök, mi úgyis azt csinálunk, amit akarunk. Ezt nem lehet elfogadni, ez egy fontos jelzés. Örülök annak, Arlén, hogy egy olyan vitában vehetek részt, ahol Ugye néhány képviselő el tudta mondani, hogy mik az álláspontjaik, és a te alapvető álláspontodat fontos kiemelni. Persze, be kell avatkozni. Azt kell tudni mondani, hogy feltételeket teremtünk, és azt mondjuk, hogy meghatározunk számokat, megadjuk a kereteket, ellenőrzötten kell folyjanak a kereskedelmi ügyletek. Ami a nagyfrekvenciájuk kereskedést illeti, itt a piaci visszaélés óriási méretű. Nagyon fontos, hogy megszülessenek a javaslatok, 2015-ig létre kell hozni egy tanácsadó testületet, persze nagyon ambiciózus egy ilyen időpontot meghatározni, de szerintem ez a helyes alapvető gondolat, ami a 250 eh, mm, ajánlatot illeti, lehetnénk ambiciózusak, de az amerikai piacból levont tapasztalatok azt hiszem arra intenek minket, hogy eh, talán ez jó ezt az utat követni. Egy másik kérdés, ami a 26-os módosítást illeti, ott ugye arról van szó, tehát hogy a növekedési piacokon működő kibocsátók. Na most egy ilyen listát, lista alól mentesíteni. Szeretném megtudni, hogy miért támogatod ezt a mentességet. Otthon én nagyon sokat kiállok a kis és középvállalkozásokért. Tudom, hogy nem lehet összehasonlítani a többi nagy befektetővel, ez persze egyértelmű. Ha van egy ilyen piac, ez a butik piac, nevezük így, ami tehát, hogy ne vegyék fel a KKV-kat erre a listára, de lehetőséget kell teremteni arra, hogy legyen egy listánk, amely leírja azokat a személyeket, akiknek lehetőségük van benfentes kereskedelmi ügyletekbe bonyolódni. Hogy ezt hogy tudjuk megoldani ezt a problémát? Hát ez engem nagyon érdekelne. Esetleg egy további pont, a kérdés az, milyen szankciók vannak, mennyire rettentenek el. A szankcióknak foganatosítaniuk kell, tehát kell, hogy legyen eredményük. Aktívabb szerepet kell játszani a tagállamokban ezzel, nem adjuk azt, hogy ezt nem akarjuk megcsinálni, hogy a többen tudjanak befektetni a tőzsdéken. Nagyon fontos az, hogy a határokon átnyúló felügyelet működjön, remélem, hogy elérjük. A parlament világos állást, világosan állásot foglalni, én azt hiszem az alapvető megállapításaidat támogatni tudjuk. Márkusz Felbe nagyon jó ügyvédje lesz majd ennek a kérdésnek, illetve Markus Weber amellett fog majd prókátorkodni, hogy a két jelentés azért ne fedje át egymást. Nagyon fontos az, hogy amit a bizottságban megvitattunk, azt tudják a kívülállók is nyomon követni. Én sokszor mondom az érdekképviselető szerveknek, hogy nézzék meg, hogy mi történik nálunk bent. Nagyon jó lenne. Tehát mi azt gondolom, hogyha megfelelő keretfeltételeket teremtünk, ezt jó lenne, ha tudnák a piaci szereplők. Köszönöm szépen. Szeretném elmondani, hogy mindig webstreaming folyik az üléseinken, kivéve a Strasburgi összejöveteleinket. Úgy látom, hogy nincs több hozzászólási kérelem, akkor jó magam szeretnék néhány megjegyzést tenni. Arlin már említette, rendkívül gyümölcsöző ekon delegációt küldtünk Ázsiába. Nagyon sok emberrel találkoztunk, sok kérdést föl tudtunk tenni. El kell ismerni, hogy az ő piacaik nem annyira összetettek, és nem fednek le olyan sok eszköz osztályt, mint a londoni piac, de az ezért nagyon sok hasznos gondolatot cseréltünk ki. Arlén már ezekből néhányat bele is vette a jelentésbe, és érdekes gondolatokról van szó. Ami a szervezett kereskedési rendszereket illeti, nekem is vannak gondjaim, agájaim ezen kategória működőképességével, a MIFID kapcsán már erről beszéltünk. Nem tudom, hogy nem kellene itt változtatni, és nem tudom, hogy korrekt dolog-e, hogy megtiltjuk az előkészítő tőke alkalmazását. Ez azt jelenti, hogy piac teremtő tőkével nem lehet élni. Nem tudom, hogy ez e a módja annak, hogy egy egyszerű metrikumot találunk arra, hogy legitimé tegyük a piac építő tőkét, ahelyett, hogy felsorolnánk egy sor különböző metrikumot, ahogy ez most az USA-ban folyik le, talán egy egyszerű százalékos alapon lehetne ezt végezni. Mindegy, talán, hogyha a tőke többsége a piacteremtést illeti, akkor az megfelelő lenne. Lehet, hogy ez a MIFID-et érinti inkább, de talán előre kellene vinni ezt a gondolatot, és foglalkoznunk kellene azzal, hogy milyen büntetést szabunk ki akkor, hogyha megsértik ezt az elvet. A másik a Financial Times eh, írta régen, hogy a piaci visszaéléssel kapcsolatos eh, jogszabályok nem segítik a hosszú távú befektetéseket. Ez a cikk azt írta, hogy talán különböző információs kategóriák létezhetnek. Én ezt eh, nem javasolnám feltétlenül, de szerintem érdemes lenne ezt megvizsgálni és ellenőrizni, hogy valóban így van-e ez a valóságban, mert eh, általában támogatjuk a hosszú távú befektetéseket. Nem azt mondom, hogy ez a cikk eh, helyes volt, de azért elgondolkodtatott. Érdekel engem, és támogatom a határon túlnyúló ajánlati könyv felügyeletet, így eh, sokkal több valós idejű üzenetet lehet megvalósítani, és ez a szabványosításhoz vezet, azonosításhoz, stb. Már kezdtünk ezzel foglalkozni a preambulum bekezdésben, és szerintem mindez egy hosszú távú program része, amikor majd a felügyeleti kontroll sokkal erősebb lesz, mert tudni fogjuk, hogy valós időben mi is történik. Ez egy kicsit futurista dolog, de szerintem ennek az alapjait azért érdemes lefektetni minden joganyagban, ahogy haladunk a munkákkal. Ami pedig a díjat, a díj alapot illeti az ajánlatok esetén, Szerintem ez is nagyon jó elképzelés, és ahogy Árlén mondta, ezt most különböző tőzsdéken tesztelik, néhány helyen ez már egy ideje működik. Nem tudom, hogy ez ajánlatonként, vagy pedig üzenetenként lenne érvényes, mert a kettő között különbség van. Néhány esetben, még a nagy frekvenciájú kereskedés esetében is, az ajánlattétel nem feltétlenül mindig ugyanazt mutatja, talán a szélsőséges eseteket ki kellene venni, de talán érdemes lenne megvizsgálni, hogy mi lenne a különbség, hogyha ezt üzenetenként és nem ajánlatonként vezetnénk be. Itt az arányosságot alkalmaznánk, hogyha üzenetenként alkalmaznánk, mert azért fizetnének, amit használnak, például az infrastruktúra terén, és ez a hosszú távú befektetők gyakran panaszkodnak arról, hogy a nagy frekvenciájú kereskedésnek jelentős része van az egész építményben. De egyetértek azzal, hogy ez olyan dolog, amit a MIFID-en belül meg kell vizsgálnunk mivel a téma itt felmerült, éppen ezért gondoltam, hogy kommentárokat fűzök hozzá, de ez nem azt jelenti, hogy ez a piaci visszaélés kapcsán kell, hogy csak tárgyaljuk, inkább a MIFID keretében, de most mind a kettőről vitatkozunk itt. Ami az irányelvet illeti, elismerem, a Libe bizottság szerepet játszik abban, hogy biztosítsuk azt, hogy büntetőjogi szankciók kövessék mindezt. Ez egy általános trend, és ezt egyformán akarjuk bevezetni legyen bár szó egy olyan kérdésről, amivel mi foglalkozunk, vagy környezetvédelmi ügyekről, ezzel mindenképpen számot kell vetnünk a jövőben. De aggaszt engem, nem szabad ezt csak adhok alapon végezni, mindig amikor valami előjön, és a labdát dobjuk egymásnak, mint a foci esetén, inkább legyen ez alapelv, amire mindenki törekszik, amit mindenki alkalmaz. Éppen ezért az EKON bizottságban néhány alapelvhez ragaszkodjunk, olyan elvekhez, amelyeket már rögzítettünk. Fontos az is, hogy maximális harmonizáció felé nem mozduljunk el jelen pillanatban, főként jelen pillanatban, mert már van néhány tagállam, amely sokkal erősebb büntetőjogi szankciókat vezetett be, egyes országokban egyáltalán nincs ilyen, és ezért a kiinduló pont a minimális harmonizációs rendszer legyen, ahogy azt a bizottság már javasolta. Helytele lenne szerintem, hogyha úgy lépnénk, hogy egyesek szerint az igazgat foglalkoztatási szankció és a büntetőjogi szankció kettős veszély lenne, hogyha igazgatási szankciót vezetünk be, az egy dolog, és ha megvan a lehetőség a büntetőjogi eljárásnak is, akkor az külön kell, hogy bonyolódjon, bár a tőkekövetelményi irányában eh, bizonyos fokig ezt már bevezettük, de nagy vita van erről most a tanácssal, és lehet, hogy ezt majd a parlamentbe fogjuk megoldani, vagyis az igazgatási szankció nem helyettesíti valamely tagállam büntetőjogi szankciórendszerét, nem lép a helyébe és szerintem ez itt is majd Árlin munkájában is átfedéseket okoz meg. Tudom, hogy Árlin is odafigyel erre, ahogy a CRD-vel foglalkozunk, a tőkekövetelmény irányelvvel. A jelentés rendkívül érdekes, sok információt tartalmaz. Nem tudom, hogy a bizottság kíván-e hozzászólni, hogyha a az előadó is így szeretné, akkor átadom a szót a bizottságnak. Köszönöm, elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani Áli Mákárti asszonynak a jelentés tervezetért, mert ugyanazt a vonalat követi, mint ami a bizottság javaslatában is szerepel, hogy javítsuk, megerősítsük a piacot. Van természetesen néhány olyan kérdés, amely ilyet még szeretnénk egyelőre fenntartani a bizottsági javaslatot, mert úgy ítéljük meg, hogy ez arányos volt például a KKV-k kereskedésére vonatkozóan. Ez már eddig is nagyon pontos volt, a megfogalmazás is nagyon kiegyensúlyozott volt a javaslat. Szeretnénk rávilágítani arra a tényre, hogy ez megemlítésre került a raportőr a jelentéstevő részéről és Ferver úr által is, hogy itt fontos a konzisztencia és a koherencia fenntartása, ugyanegy ezt látjuk, és ami a, a javaslatban van, lehet, hogy a MIFID-be jobban illik, a MIFID keretbe, de mégiscsak a jó irányba halad, és a OTF kategóriának a kivételére is ez vonatkozik. Az OTF-et, hogyha kivesszük, tehát a szervezet kereskedelmi rendszereket, akkor bármilyen kereskedelmi platformról is van szó, független attól, hogy MTF vagy egyebek, az mindenképpen valamilyen piaci visszaélési rendszerbe kell, hogy belevegyük. Szeretnék arra is rámutatni, hogy az, ISMA már, az ESMA már dolgozik a nagy frekvenciájú kereskedés kérdésével és az egyéb visszaélésekkel a MIFID keretében. Tehát ez a munka, ez folyik, és nagyon fontos, hogy ez a munka tovább folyjon Szeretném még megemlíteni a szankciókat illetően, hogy természetesen nagyon fontos, hogy konzisztens legyen a megközelítés, és a, például a CRT javaslattal. Fontos, hogy az alkalmazás eh, szempontjából az egész rendszer, a NEMAT, a eh, MIFIN és a szankciók is, hogy milyen időkeretben kerülnek meghatározásra, és hogy ez megfelelő legyen, és hogy a tagállamoknál az átültetésre is kellő idő legyen, ami lehetővé teszi azt, hogy jó jogszabályok szülessenek. Végezetül azt szeretném elmondani, hogy szerintem a parlament nagyon jó úton halad ezzel az ügyel kapcsolatban, és várjuk a konstruktív vitákat annak érdekében, hogy a társ jogalkotókkal megállapodásra tudjunk jutni az év végéig, úgy, ahogy ez a legutóbbi európai csúcskonklúziókban is szerepelt. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig visszaadom a szót Alinnak. Megpróbálok rövid lenni, mert azt hiszem, hogy a részleteket illetően euh, még euh, nincsen ennek konkrét elképzeléseim, majd erre idő kell. A más bizottsági tagokkal és az árnyék jelentéstevőkkel fogjuk megnézni, hogy hogyan lehet ezeket a javaslatokat tovább finomítani. Fontos, hogy válaszoljak a versenykérdésre, a, hogy a MIFID és a piaci visszaélés szabályozás mennyire fed át, illetve versenyzik egymással hogyha egy szab- rendelettel, egy szabályozáson dolgozom, akkor ö, fontos, hogy egy új kategóriát adott esetben figyelembe vegyük, például a piac fragmentálást, vagy a nagy frekvenciájú kereskedelmet. Ezt mindenképpen bele kell építenem a jelentésemben. Lehet, hogy más döntünk, mint ami a MIFID-ben van, de nekem szabályozónként ezekkel a kérdésekkel mindenképpen foglalkoznom kell, ha piaci visszaéléssel kapcsolatos szabályozást készítek. Tehát valahol benne kell, hogy legyen. Az ütemterv miatt nem volt időm azt megnézni, hogy pontosan mi van a MIFID-ben, mert a fordítási időket is figyelembe kellett venni. De úgy gondolom, hogy mindenképpen fontos, hogy megnézzük, hogy amikor hogyan történik a piac fragmentálás, és ezek nehezítik a piaci felügyeletet. Tehát azért vetettem ezt fel, mert nekem is felvetették ezt a szabályozók. Ahogy már korábban elmondtam, szerintem számos kérdés van, amivel még foglalkoznunk kell, ami még dolgoznunk kell, mert korai szakaszban vagyunk. És nagyon örülök, hogyha a kollégák előállnak néhány ötlettel ezen a területen. A, mi a KKV derogációnak a fenntartását illeti a bizottság részéről, a KKV-k nem kértek ilyet ők maguk is úgy látják, hogy ez egy alapvető része a szabályozásnak, az irányelvnek és a egész szabályozásnak, és ők meg akarnak felelni ennek. Tehát itt az a kérdés, hogy jogos-e az, hogy ezt kihagyjuk, vagy az administratív terheknek a csökkentéséről van szó, szóval szerintem nem kellene ilyen derogációt adni, hogyha egyszer ők maguk azt mondják, hogy nincs erre szükségük, és nem kérik és a, az administratív teher az egy másik kérdés, erről majd még beszélhetünk. Tehát itt van egy gondolkodási folyamat, ami elindult, az, és ez a különböző beszélgetések során vetődött fel, hogy valamit kellene csinálni. Egy kutatót kérdeztünk meg, hogy mit kellene tenni, és tiszteletem a bizottságnak, de a feladatkírásban ezt figyelembe vettük, és megfogalmaztuk ezt az eljárást, és azt is, hogy a, az ESMA ezzel foglalkozik, illetve e, megvárhatjuk, hogy az ESMA mire jut, de meg kellene határoznunk, hogy ez hogyan illeszkedik, illetve a világ különböző jogrendszeibe hogyan alkalmazkodik ez, illeszkedik, másod is foglalkoznak ezekkel. Most én csak a piaci visszaélés kérdésével akarok foglalkozni, az egyéb mifides témákkal nem. Felvetődött a szankciók kérdése, szerintem ezt részletesebben meg kellene vizsgálnunk. Szerintem nagyon fontos, és elnök azt, hogy ön is említette, hogy nem szabad alábecsülni a hatékonyságát az administratív szankcióknak. Itt nem gyorshajtási bírságokról van szó, vagy tilosban parkolásról, hanem elretentő szankciókra van szükség, ezt részletesen meg kell majd még vizsgálni. Köszönöm Gozesz úrnak az észrevételeit, amiket tett Pitikánen az, az nevében. Szerintem itt is még van mit dolgoznunk. Darman kollégának is köszönöm a kommentárójait. Tehát ez egy első vázlata a jelentésnek. Teljesen világos, hogy minden területet még nem tudtunk elően lefetni és üdvözlöm azokat, akiknek külön szakértelmük van ezen a területen, Bloom úr, és 35 év a londoni Cityben az nem egy részrehajlás nélküli vélemény. 12 év is már nagyon hosszú idő, hogyha valaki nincs a piacon, mert ön is tudja, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok ezen a területen és a szabályozónak a és akik vizsgálják ezeket a kérdéseket, akkor nap mint nap kell, hogy foglalkozzanak ezzel. Nagyon jól tudjuk, hogy ez nem jelenti azt, hogy mi nem ö, veszük figyelembe a piaci tendenciákat. De nagyon szívesen minden konstruktív ötletet, véleményt figyelembe veszek, Blumur. úr, csak nagyon fontos, hogyha van egy európai pénzügyi szolgáltatási piac, akkor határon átnyúló tevékenységek is történnek, és ezeket határon átnyúlva is be kell tartatni, illetve vizsgálni kell. És örömmel veszem a javaslatokat. Elnök, köszönöm. A határidő a módosítókra május 8-a, és ezt követően Ja, még szeretett volna hozzászólni, bocsánat. Egy kérdés az ütemterve kapcsolatban, mert hát nagyon fontos, hogy koherens legyen az egész, ugye ezért ez lényeges, mert eh, a hónap végén fogunk az én jelentéstervezetemről vitázni a Strasburgi ülés után, ami a szavazásokat illeti, hát jó lenne ezt egyeztetni, ugye? mert veszélyesnek tartom azt, hogy először piaci visszaélésre szavazunk, utána a MIFID-ről szerintem egyszerre kellene szavazni a kettőről. Jó lenne, hogyha harmonizálnánk, szinkronizálnánk. Szerintem nincs más mód. Egyetértek teljes mértékben. Én is azt szeretném, hogyha a két jelentésre közösen szavaznának. Okay, we will do... Köszönöm. Akkor így fogunk lépni. A szavazás július 9-én lesz, ezt mondja a szöveg elméletileg, ezt szinkronba kell hozni, hogyha vannak változások valamelyik dosszéban, akkor ez a másikat is befolyásolja, mert meg kell próbálnunk ugyan úgy szavazni, ugyanazon anyagok esetében, vagyis egyformán szavazni, bár vannak, akik csak beesnek a szavazásra. A lényeg az, hogy inkább a szeptemberi plenárisra kerül ez majd, mert a MIFID-del hozzuk ezt összhangba jelen pillanatban. Köszönöm. Most megnézem, körbenézek, vajon mindenki készen áll-e az ötös napi rendi pontra, az Európában történő befektetés vonzereje, ennek az anyagnak a címe. Látom, hogy itt van az előadó, a szocialisták is itt vannak. Nem tudom, hogy Sven jön-e a zöldek részéről. <clears throat> Rendben. Akkor szerintem most még lesz egy kis plusz időnk a tőkekövetelményekre 11.30-ra, Szerintem azonnal áttérhetünk az ötös pontra, és ennek címe az Európában történő befektetés vonzereje. Készen áll az előadó arra, hogy hozzászóljon? Köszönöm szépen. Elnök asszony, kedves kollégák! Ez a jelentés melynek címe az Európában történő befektetés vonzereje, olyan témát érint, amelyel sokszor foglalkoztunk. A befektetések az EU sok tagállama számára igen fontosak, különböző parlamenti felszólalások, bizottsági felszólalások, tagállami felszólalások középpontjában áll. Éppen ezért ennek alapján fogalmazta meg ezt a jelentést. Sajátos helyzetben vagyunk ma Európában. Legyen szó általában nemzetközi vagy nemzeti szintről, vagy európai szintről. A nemzetközi szintről beszélünk, és akkor látjuk, hogy nagyon lassan fellendülés eh, indult el, de ez igen törékeny. Ez azt jelenti, hogy az EU-nak egyrészt ott kell lennie a nemzetközi szintéren, és hozzá kell járulnia a fenntartható fejlődéshez. Erősítenie kell a nemzetközi együttműködés kereskedelmet a nyitott határok mentén, de közben eh, szembe kell nézni az belső EU problémákkal is, és a nemzetközi fejlemények számára kedvező légkört kell létrehozni a kedvező környezetet. Reméljük, hogy ez a fellendülés gyorsan megérkezik. Tudjuk, hogy az EU-nak milyen előnyei vannak, az euróvezet, ennek stabilitása, ez már önmagában cél és adó előny mind az európai cégek, mind pedig a külföldi cégek számára. Akkor hogyan erősítsük meg a helyzetünket, vagyis az, hogy a befektetések első számú piaca vagyunk. Az EU most ilyen helyzetben van, de nem szabad, hogy a feltörekvők felfaljanak bennünket. Nézzük meg a belső problémákat, lehet, hogy az euró piac egy kicsit kevésbé stabil a befektetéseket illetően manapság, és sajnálatos. De hogyan lehetne a pénzügyi rendszert erősíteni, és hogyan tudnánk jobban, a lehető legjobban kihasználni az egységes piacot? Ez a folytonosságra utal. Hogyha azt akarjuk, hogy befektetések történjenek, Európában, akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan oszlanak meg ezek a befektetések az az összes tagállam vonatkozásában, és hogyan alakulnak ezek az egyes régiókban. Éppen ezért szerintem nagyon és szükséges a Regionális Fejlesztési Bizottsággal konzultálni. Ez a bizottság biztos, hogy nagyon hasznos felvilágosításokat adna számunkra bizonyos kérdésekről. Előnyeinket a lehető legjobban ki kell használni azért, hogy teljes mértékben kihasználjuk az egységes piacot, hiszen ez alkalom arra, hogy újabb befektetések történjenek és új munkahelyek jöjjenek létre. Az összes határon átnyúló tevékenységet bátorítani kell, erősíteni kell az európai vállalkozások szerepét, de más külföldi cégeket is bátorítani kell arra, hogy jöjjenek, hiszen legyen ez a piac egyre aktívabb, hiszen az új vállalkozások, az új szakmák ösztönzést adnak számunkra. Az erősségeinket kell kihasználni, például az emberi potenciálunkat, amelynek igen magas a minősége. Folytonosan tájékoztatást kell adni, azért, hogy versenyképesek legyenek, és éppen ezért kell hangsúlyt helyezni a képzésre, a szakmai képzésre. Hagy mondjam el, hogy az oktatás is a befektetés tere, az emberi potenciál fejlesztéséről van szó, ami mindemellett befektetés új vállalkozásokba, ezek lehetnek európai és nem európai együttműködés keretében létrejövő együttműködések. Vegyük példának Nagy-Britániát. Ők jó példával szolgálnak, az oktatást felhasználják arra, hogy bátorítsák a vállalkozásokat. Nemzetközi szinten nagyon jó a hírünk, éppen ezért a lehető legjobban kell kihasználnunk az oktatást. Egyébként Európában vannak más elemek és kulturális életmódbeli elemek, és mindez igen vonzóvá teszi ezt a régiót. Azután ott van az innováció, amely szintén jelen van az európai szellemben. Nagyon sokszor beszélt már erről a mi szakbizottságunk. Legyen szó a kutatásról, a kutatás eredményéről, vagy a kutatás eredményeinek felhasználásáról a vállalkozások által, ki kell emelni a strukturális alapok szerepét, a Regi Bizottság erről gyakran beszél, és nekünk is hangsúlyt kell rá helyeznünk. A strukturális átalakítás az egyik legfontosabb finanszírozási forrás a projektünk számára az új pénzügyi kereten belül ezzel számot kell vetni, hiszen Európának a szabad kereskedelmi övezetekkel, zónákkal együtt kell működnie a világ többi térségében található övezetekkel, azért, hogy a mi kereskedelmi vállalkozásaink aktívak lehessenek a különböző piacokon. A másik a viszonosság elve hozzáférés az állami piacokhoz, megrendelésekhez. A bizottság ma ezt akarja elérni, ennek lehetővé kell tennie az európai vállalkozások számára azt, hogy fokozottabban jelen legyenek a világpiacon. Ez a kkv számára is jó alkalom, hiszen könnyebben részt vehetnek a különböző közbeszerzési eljárásokban. Azt hiszem, hogy ezekről a gondolatokról már szó volt a bizottságunk projektjeiben és határozataiban. Ismét elő kell őket venni azért, hogy átfogó programot dolgozzunk ki. A tagállamok az Eurostaton belül együtt kell, hogy működjenek, azért, hogy legyenek mutatóink, melyek alapján le tudjuk mérni a befektetések számára kedvező környezetet, és ezt konkrétan kell megtennünk. Látni kell, hogy melyek a vállalkozások igazi igényei azért, hogy tovább fejlődhessenek. A 2020-as kezdeményezésen belül én most a legfontosabb zászlós hajó programokra gondolok, a vállalkozásoknak lendületet kell adni, a vállalkozásokra kell nagyobb hangsúlyt tenni, nem, maradjunk, hom, nem maradjanak homályban, és szerintem közleményt kell kiadni, melynek alapján jobban megértjük, mi is a helyzet most Európában, és Európa hogyan használja ki az előnyeit. De ott vannak a gyenge pontok, ezekről is beszélni kell hogyha a befektetéseket, külföldi vagy európai befektetéseket fel akarjuk lendíteni, mindkettővel foglalkozom a jelentésben, akkor stratégiai és jogalkotási javaslatokat kell tenni, ahol ez szükséges, azért, hogy ez a befektetés barát környezet létrejöjjön elképzelhetnénk egy európai befektetési megfigyelő központot is. Nem kell csak a generikus szinten megmaradni, amikor a befektetésekről van szó, hanem tagállamonként ezt le kell bontani, és meg kell vizsgálni, hogyan lehetne tagállamok között jobban együttműködni, azért, hogy az előnyeinket egymást kiegészítve használjuk ki, hiszen mindegyik régiónak, mindegyik területnek megvannak a saját előnyei. Ez lehetővé tenné számunkra az, hogy az EU-n belül befektetési perspektívákkal rendelkezünk, amelyek sokkal ígéretesebbek lennének. Ezekre a pontokra helyeztem a hangsúlyt a jelentésemben és a javaslatokban. Megismétlem, stratégiai módon, koherens, következetes módon kell dolgoznunk, Eszközökre van szükségünk, és megfigyelő központra, vagy legalábbis olyan elemekre, amelyek alapján a helyzetet nyomon tudjuk követni. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm a rendkívül érdekes jelentést, és most pedig az SND csoportnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Az elmúlt néhány évben nagyon hangosak voltunk itt a parlamentben, de az SND szociális Demokrata frakcióban is, a, hogy szükség van a növekedésre, munkahelyteremtésre. Ezért üdvözlöm ezt a jelentést az EKON szakbizottságban, és támogatom a jelentéstevőnek az elképzeléseit, és kérem a bizottságot, hogy készítsen egy új véleményt a jövőbeni befektetési politikákról. A befektetési stratégiának két eleme van, amit mindenképpen meg kell vizsgálni, amit nekünk is meg kell vizsgálnunk. Az egyik az FDI folyamatok, a másik oldalon pedig a helyi beruházások, befektetések befagyasztásának kérdése. Szerintem nagyon fontos, hogy ne csak a szélesebb átfogó globális befektetési környezettel foglalkozzunk, hanem adjuk meg a saját jelentőségét arra, hogy a már létező európai politikákat is támogassuk és az euróbefektetéseket. A kohéziós politika ide tartozik az Európai Unió részéről. A kohéziós politika az egyik fő forrása a beruházások finanszírozásának a reálgazdaságban. Jelenleg van kidolgozás alatt az elkövetkezendő 7 évre való szabályozás, és ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy mennyire fontos lehet a kohéziós alapból történő finanszírozás a régióknak, városoknak, valamennyi tagállamban arra is szeretnék rámutatni, hogy a strukturális alapokat is katalizátorként lehet felhasználni további finanszírozáshoz, és egy erősebb emelő hatást lehet elérni, hogyha a beruházások, befektetések területén. Fontos az innovatív finanszírozási eszközöknek a kialakítása valamennyi ágazatban, úgy gondolom, hogy a pénzügyi eszközök szorzó hatást érhetnek el, és megerősíthetik az állami magánszektor kapcsolatát és nagyon fontos új stratégiai beruházásokat tudnak létrehozni. Az én frakcióm határozottan hiszi, hogy egy erős ipari bázisra is szüksége van Európának, amihez ugyancsak beruházásokra, befektetésekre van szükség. Ezért fontos, hogy hatékony beruházási lépések legyenek, amivel a fenntarthatósága és a versenyképessége megőrizhető az iparunknak, például az energia, források, energiahatékonyság területén, és ez, ez tovább kell ösztönözni a bef, ruházásokat, befektetéseket ennek ellenére szeretném, hogyha még jobban odafigyelnénk az ifjúságpolitikába történő beruházásokra is, és a beruházási stratégiában az ifjúságnak meg kell adni a saját helyét, az oktatás is nagyon fontos a tekintettel arra, hogy nincs kellőnek meg a kellő munkahelyek, és nem szabad, hogy a fiatalok munkanélkülisége ismét az egekbe szökjön. Ezért az én módosító indítványaim ebbe az irányba fognak hatni. Tehát fontos a gazdaság erősítése, a versenyképessége, energia hatékonyabbnak kell lenni, új zöld technológiákat kell kifejleszteni, és a fenntartható környezetbarát megoldásokat kell segíteni. És az e területen való további befektetések, beruházások csak fejleszthetik a munka alkalmakat. Meggyőződésem, hogy rá kell mutatnunk erre is a jelentésben, amiről most vitázunk. Véleményem szerint minden európai stratégia mögött kell, hogy legyenek elvek is, a stratégiai útmutatók, és hogy igazi hozadott értéket ér tudjunk elérni. Ezért fontos, hogy a 3C-s megoldást, tehát a határon átnyúló, klímabarát és kohéziós, kohéziót fokozó kell, hogy legyen. Egy európai hozzáadott értéke lehet garantálni azt, hogy a lehető legtöbbet hozzák ezek a befektetések. És tovább kell segítenünk a fenntartható befektetéseket, a jó munkakörülményeket, és biztosítani kell az uniónak az álláspontját a magas színvonalú beruházásoknál. Nem szabad, hogy Európa az alacsony munkabérekkel versen, versenyezzen a gazdasági rendszerek, rendszerekben és ilyen irányú módosítókat fogok előterjeszteni. Elnök, köszönöm szépen. Van-e más, aki hozzá kíván szólni? Edward, mert Wolf Klintz említette, hogy de a... Um, akkor először ön. Definitely I, um... Én is üdvözlöm ezt a jelentést, amelyet Krasztal Cagapulu terjesztett elő. Nagyon üdvözlendő. Egy nagyon nehéz tél után vagyunk gazdasági értelemben, és végig kell gondolni, hogy mit tehetünk a jövő érdekében. És ha visszatekintünk a történelemben, akkor azt tapasztaljuk, hogy a nemzetközi pénzügyi rendszer és az IMF-et is a második világháború alatt tervezték meg és ez ugye már akkor látták, hogy majd egyszer vége lesz a háborúnak, és akkor majd lesz egy jövő. Annak idején Keynes foglalkoztak ezzel a, még a második világháború alatt. És ahogy most itten a gazdasági tél van, ugye már a hó alatt elkezd fejlődni a természet is, tehát ugyanezt kell figyelembe vennünk. Nem szabad mindig csak tűzoltással foglalkozni, és nem gondolni a jövőre. Természetesen először és mit teszünk ezzel a szabályozással? Először is meg kell értenünk, hogy bármi jóhiszeműen hozzuk ezeket a szabályozásokat, és azt reméljük, hogy a múltbeli problémák nem fognak megismétlődni, oda kell arra is figyelnünk, hogy nehogy túl teljesítsünk, túl lőjünk a célon, például ilyen a tőkekövetelményi szabályozás és minden egyéb szabályozással is vigyázni kell, nehogy ártsunk a likviditásnak, ne korlátozzuk túlzottan a bankokat, és így tovább. Tehát nagyon sok szabályozás van, amivel már eddig is árthatunk, és árt a jövőben még inkább a további növekedésnek. Tehát egy olyan helyzetben vagyunk, ahol egyfelől a fiskális konszolidációra összpontosítunk, és semmi másra nem nézünk, a másik oldalon pedig állandóan növekedést mondjuk, de honnan lesz növekedés, ha nincsen befektetés, beruházás? Tehát nem elég a, csak befektetésről, beruházásokról beszélni, hanem arról azt is kell nézni, hogy ez honnan lesz, és elő kell készíteni a megfelelő infrastruktúrát, amivel a befektetéseket vonzani lehet -e az Európai Unióba. Ez egy nagyon fontos térség, nagyon erős is, és nagyon sok potenciálja van biztosítanunk kell azt, hogy ebbe az irányba dolgozzunk tovább az egységes belső piacon, és más területeken is, ideértve a minősítő ügynökségeket és egyebeket. Tehát ezekre építenünk is kell, hogy ezzel biztosítsuk azt, hogy Európa ö, vonzóbb legyen a befektetők számára. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az asszony nem érkezett meg, úgyhogy az Alde nevében röviden reagálnék. Az árnyék előadó Wolf Klinz szavait idézem, aki üdvözli Kratza asszony jelentés tervezetét, amely az európai befektetés vonzereiről szól, és úgy gondolja, hogy a jelentés nagyon sok érdekes aspektusát említi annak, ami szükséges ahhoz, hogy nőjön a növekedés és versenyképesség Európában. Ezek nagyon fontos előfeltétele annak, hogy továbbra is vonzó beruházási helyszín maradjon Európa a jövőben. Néhány kiegészítő gondolattal fog előállni, a liberális szemszögből megfogalmazott gondolatokkal, amit ő nagyon kiegyenlített jelentéstervezetek tekinti ezt, de majd hozzátesz még néhány elemet, és örömmel nézelébe az önnel folytatott gyümölcsöző együttműködésnek, és néhány megjegyzést tennék a magam nevében is. Üdvözlöm azt a fogalmat, amelyet bevezetett, amely az ez egy kulcsfontosságú horizontális elem minden zászlós projektünkben, az EU 2020 stratégia fényében. Én jó magam úgy gondolom, hogy figyelembe kell vennünk azt, hogy mennyire vagyunk vonzóak befektetők számára minden szabályalkotás során nem arról van szó, hogy a jogalkotás, szabályozás a pénzügyi piacokon nem kell, hogy megtörténjen, de mindig legyünk annak tudatában, hogy mik a hatásai ennek a növekedésre. És hogy valóban vannak-e nem szándékos következményei ennek a szabályozásnak, amelyet ki kell egyenlíteni azt gondolom, amikor abba a szakaszba érkezünk, ahol, ahogy Michel Bernier mondja, azt mondja, hogy szinte már minden ígéretnek megfeleltünk a G20-as kontextusban. Nagyon fontos, hogy most, hogy már minden szabály megvan, nagyon fontos, hogy megnézzük, hogy ezen szabályoknak milyen hatásuk lehet a növekedés, és nézzük meg esetleg a nem szándékos negatív hatásokat is, a nem szándékosan előidézett hatásokat. Nagyon fontos, hogy azt is hangsúlyozzuk, hogy a szabályozás mellett nyitottak vagyunk. Nem szeretnénk elrettenteni a beruházókat. Ha nincs másnak, Diego. Sharon, eu queria cumprimentar a colega Grazia Pluta. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm ezt a kiváló munkát. Ez a kérdés nagyon fontos. De e, ezen a területen kiváltképpen óvatosnak kell lennünk, mert a beruházók vonzása Európába ugye hatással van a növekedésre, és sokszor a növekedést kijátszák a megszorító politikák ellen. Azt gondolom, hogy a tagállamok, az Európai Uniónak nagyon fontos lenne egy olyan stratégiát kidolgozni, amely a növekedést és a vonzerőt növeli Európában. Európa vonzerejét a beruházók számára éppen ezért ezt a jelentést nagyon helyes lépésnek tartom a helyes úton. Néhány dolgot azért mondanék, ami az adózási rendszerek jelentőségét illeti amelyel vonzóvá lehet tenni Európát a befektetők számára. Sokszor említik itt Írországot, de ami az kulcsokat illeti, hát vannak más adózási eszközök, amelyek vonzóak lehetnek a külföldi befektetők számára. Az Európai Uniónak egy egész ilyen adózási csomagot lehetne létrehoznia, amelyel ide lehet csalogatni a külföldi befektetőket Európában már mint. A külföldi beruházók befektetők általában függenek a tagállamok szabályaitól, az oktatás, az igazságszolgáltatás területén is vannak szabályok, ugye nagyon fontos a bürokrácia csökkentése, néhány tagállamban vannak erre vonatkozó szabályok is, amelyek jelentős hatással bírnak, egy ilyen jelentésben figyelembe kell venni. Aztán az Európa 2020-as stratégia. Ez nem csak üres szavaknak kell lenni, hanem az üres szavakat tetteknek kellene követniük. Kiváltképpen a tagállamok de nagyon fontos az elkötelezettség. Ezek nagyon fontos beruházási elemek, amelyeket be lehetne építeni ebbe a jelentésbe. Köszönöm szépen. Sven, látom, megérkezt. Sven, látom, megérkeztél, nem szeretnél szólni? További hozzászóló esetleg? Ha nem, akkor Rólinak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm önnek és minden hozzászólónak a megjegyzéseket. Összegészében úgy pozitívan nyilatkoztak a jelentésemmel kapcsolatban, Kiemelték, hogy mennyire fontos a jelentés szerepe ebben a nagyon is súlyos válságos időszakban. Nagyon helyesen arról beszélt, hogy mennyire fontos a szerepünk nemzetközi szinten, a G20-ak esetében például. Európának a nemzetközi szabályozáshoz kell hozzájárulnia, de figyelembe kell venni azt is, hogy ezeknek a szabályoknak milyen hatásuk van a gazdaságunkra, a stabilitásunkra. És persze utaltak a bizottság felelősségére, egy konkrét stratégia kidolgozásának szükségességére, a tagállamok felelősségére, mert hát a szabályozási környezetet nemzeti, helyi szinten is alakítják. Egy első tervezetet mutattam be, nagyon fontos az, hogy arra utalnak, hogy új innovatív a vonzerőt növelő eszközök is vannak. Én a jelentésemben szóltam ugye az euró projekt kötvényekről, ez nagyon fontos a tevékenységünk szempontjából. És természetesen új mm, befektetőket szeretnénk ide vonzani Európában. Annyi ötletünk van, ami egyszerűen nem fér bele a jelentéstervezet. Az én jelentéseknél ugye vannak bizonyos formai követelmények, határok, különböző javaslatok vannak, amelyek módosítókon keresztül behozhatóak a jelentésbe. Mire is gondolok itt? Arra, hogy új témák is előkerülhetnek, például a fiatalok szerepét erőteljesebben figyelembe kell venni, a befektetések, beruházások, ezek ugye átfogó témák, de ha megengedik egy konkrét megközelítést említenék, amit az európai iparpolitikáról mondtak, az is nagyon fontos. Itt ugye az EU-ban vissza ö, esésről szólhatunk. Ugye ezt nem lehet így elfogadni, hogy nem fejlődünk tovább. Nagyon sok EU régióban ö, csökken a termelő tevékenység. Ez nagyon jól illeszkedik ebbe a keretbe, nagyon fontos, hogy egyetetünk abban, hogy mennyire jelentős ez a téma, és hát csak ennyi lehetőségem van. Remélem, hogy jól tudunk együttműködni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, valóban nagyon fontos téma. A módosítók leadási határideje április 26 déli 12 óra. Ezeket a módosítókat május 30-án fogjuk megvizsgálni, 31-én szavazunk, és a júliusi első plenáris ülésen szavazunk róla. Köszönöm szépen, hogy részt vettek ebben a vitában, most pedig a tőke követelmények jelentéstevője 11.30-ig nincs itt. Ezt a CRD 4-esről szóló jelentést 11.30-ra terveztük, 45 perces szünetet rendelek el, akiket érdekel a CRD 4, tehát a tőkekövetelmény irányelv 4. Kérem, hogy 11.30-kor térjenek vissza. Köszönöm.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

Ez a azt a területet,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 convence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 Right, welcome, welcome back. Üdvözlök mindenkit. Úgy gondolom, hogy most már eh, újra kellene kezdenünk a munkákat. Üdvözlöm azokat, akik eh, bejöttek időközben a terembe, és akkor most rátérünk eh, arra a vitára, ami a második véleménycsere a módosító indítványokról és a, az árnyék jelentéstevők és a jelentéstevő fog, fognak a kompromisszumos módosító indítványokról szólni a pénzügyi intézetekkel kapcsolatban, és akkor most megadom a szót Ottmárnak, hogy vezesse fel a témát, illetve számoljon be a legújabb fejleményekről. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy ma itt már jobban belemenjünk a részletekbe. Ez ma nem általános vita már a CLD e Bázel 3-asról, a tőkekövetemény 4 és Bázel 3-asról. Most igazából a tárgyalások állásáról szeretnék szólni, hogy mit értünk el az árnyék előadókkal, itt vannak tehát a fejlemények, amikről beszeretnék számolni, beszélnénk arról, milyen lehetséges kompromisszumos indítványokról hm, lehet beszélni. A második dolog, amit szeretnék elmondani, hát tiszta szívből köszönöm szépen a Julia Gritz kolléganőmnek, és a titkárság munkatársainak és az árnyék előadóknak nagyon szépen köszönöm a mindennapi zöggenőmentes egésznapos munkájukat, amelyel segítették előkészíteni a bizottsági munkát. Ezen technika együttműködés nélkül a munkatársainkat is ideértve nem tudjuk ezt a kérdést megfelelő minőségben és sebességben megvalósítani. Tiszta szívből köszönet mindenkinek. A harmadik pont. Nagyon örülök annak, és elmondom a nyilvánosság előtt is, remélem, hogy a pénzügyminiszterek a nyitott kérdéseket a munkacsoportjukon belül megfelelő helyen kezelik ezt a kérdést. Nagyon hamar szükségünk van egy közös álláspontról tanácsolni. Örülünk annak, hogy május másodikán a pénzügyminiszterek ülésén szóba kerül ez a téma, mert mi, mint Európai Parlament, szeretnénk megkezdeni a tárgyalásokat. Hogy a tárgyalásokat megkezdhessük, ahhoz a parlamentben és a tanácsban közös álláspontra, megfelelő jogalapra, ügyleti alapra van szükség a tárgyaláshoz mi függetlenül a tanácsbeli ütemtervtől és nehézségektől mi követjük a mi vonalunkat, következetesen folytatjuk, annak érdekében, hogy be tudjuk tartani az ütemtervet. Ugye júliusban szeretnénk ezt a dossziét a plenáris ülés elé terjeszteni. Nos, hát mi a kérdés? Több árnyék előadói találkozó volt, erről szeretném önöket tájékoztatni. Tegnap az árnyék előadók találkozóján abban állapodtunk meg, hogy jövő héten minden nap technikai ülést tartunk a munkatársaink bevonásával, és a hét végén Strasbourgban a következő politikai jellegű árnyék előadói találkozót is megtartjuk. Jelenleg együttműködünk az árnyékeladókkal, és párhuzamosan azokkal a kollégákkal is, akik a legtöbb módosítót nyújtották be. Annak érdekében, hogy fejezetről fejezetre, kompromisszumról kompromisszumra tudjuk a tárgyalásokat folytatni. Arra törekszünk, hogy minél szélesebb körű eh, elfogadottságot érjünk el a jelentésnél, ami az alapvető eh, elfogadást illeti nagyon fontos tehát, hogy a bizottságban elért közös álláspontot fenntartsuk. Én önöket öt kiemelt témáról, sarokszámról szeretném tájékoztatni. Ebben az öt pontban valószínűsíthető a kompromisszumos indítványok előkészítése. Ott, ahol kicsit tovább is léptünk az öt pontból. Első. A KKV kockázati súlya, súlyozása. Én abból indulok ki, hogy mi mindannyian abból indulunk ki, néhány részlettől eltekintve ugyanabban az irányban haladunk közösen. A hitelek KKV-k számára történő nyújtása a Bázel javaslatokkal szemben meg, tehát könnyebb lesz, könnyebben lehet hitelt nyújtani a KKV-kra. Ez a könnyítés a KKV-knek két pilléren alapul az esetleges, hát a, a potenciális kompromisszumban. Első pont. Csökkenteni kell 30%-ra a kockázati súlyozást a KKV-s hitelek esetében. Van, aki ezt balancing, kiegyensúlyozó tényezőnek nevezik, ez a balancing factor 75%-ról 50%-ra csökkenti a kockázati súlyozást. A jelenlegi állás értelmében csökkentjük a KKV-k kockázati súlyozását, egy harmaddal csökkentjük tehát, amikor is a hitelek, hitelkonstrukciókról van szó. A második pillér a kockázati súlyozás csökkentésénél növelni kell, tehát azt a küszöböt, ugye emlékeznek, hogy a jelentésben is azt kértük, hogy a bizottság azt nézi meg, hogy milyen összefüggések vannak az Európai Banki Felügyeletnek feladata, tehát megnézni ezt, egy elemzést előkészíteni. Mi azt mondjuk, hogyha az Európai Banki Felügyelet májusig nem áll elő a javaslattal, akkor mi attól még a lehetőségek kapuját megnyitjuk, a parlamenten keresztül ezt a kérdést megnézzük, legalábbis annak érdekében, hogy a Ritter küszöb értéket 1 millióról 2 millióra tudjuk egyszer felemelni. Mi azonban nem ez az utolsó szó, mert itt nagyon sok összefüggés van, amelyet az Európai Banki Felügyeletnek felül kell vizsgálnia, hogy valóban tovább lehessen növelni ezt a bizonyos Ritter küszöböt. Nagyon jó lenne, ha az Európai eh, Banki Felügyelet gyorsan, vagy banki, hivatal, banki felügyeleti hivatal gyorsan reagálna. Itt a Ritter küszöb növekedésé, növeléséről van szó. 1 millióról 2 millióra megkétszereznénk ezt a mértéket. Ha az Európai Banki Felügyelet úgy gondolja, hogy indokolt a nagyobb küszöb, akkor még egyszer megemeljük. Ez az első pont. A KKV kockázati súlyozás, a kompromisszum, tehát két pilléren alapul. második fejezet, likviditás. Az értéke, a likviditási értékelés időszakot rugalmasabban fogjuk kezelni. Nagyon fontos a képviselőtársai módosítójában beterjesztett információkat figyelembe vesszük. Szeretnénk egy delegált jogi aktussal, meghatalmazáson alapuló jogi aktussal meghatározni ezt a mértéket az idei évre. Tehát a likviditásnál is két pillér egy esetleges kompromisszumban, az értékelési időszak hatékonyan kell alakítani ezt az értékelési időszakot, figyelembe vesszük a képviselőtársaim kívánságait, és azt mondjuk, hogy mivel kellene foglalkozunk a meghatalmazáson alapuló jogi aktus. A harmadik fejezet, amelyet jelenleg többször már megvizsgáltunk, megtárgyaltunk, azok a szabályok, amelyek a bankárok javadalmazását illeti, prémiumok kérdését. A kérdés az, hogy ez hogyan is kerüljön be a tanácsa folytatott tárgyalásba, a bonitás kérdése például, tehát a bónuszok, prémiumok kérdése. Jelenleg egy fix határértéket határozunk meg, most a lehet fix, vagy rögzített, vagy rugalmas. A mostani javaslat most a tárgyalások során 100% egy az egy arányban kívánjuk ezt az összeget, vagy ezt a mértéket meghatározni. Különböző vélemények alakultak ki. Ez egy olyan téma, amelyet a tanácsal az egyeztető után biztosan napirendre kell tűznünk. Mi egy nagyon szigorú szabályjal szeretnénk a tárgyalási fordulóba eh, bemenni, tehát egy az egyhez rögzített változó mértékről van szó. A negyedik blokk, vagy negyedik fejezet, a szifisz, támaszkodva a bázeli munkához van egy újabb tőke puffer a rendszer szempontjából fontos intézetek számára. A nemzeti felügyelőhatóságok és az európai felügyelő, banki Felügyelőhatóságok és a nemzeti hatóságok közösen öt tényezőt határoztunk meg. A tőke puffer 1 és 3 százalék között lehet a tőke törstőkéhez képest. Az adott körményektől függen akár 10%-ig is növelhető ez az arány. Az utolsó fejezet, amelyről mm, már van elképzelésünk, ez az üzleti modell alapján történő differenciált szabályozás. A bázelen keresztül a banki struktúrák kérdését nem tudjuk megoldani a bázeli rendszeren keresztül. Éppen ezért amellett álltunk ki, és azt hiszem, hogy, a, hogy az elnök asszony is hozzájárult ahhoz, hogy a szakbizottságban a következő hetekben Likánen volt biztos, és meghívjuk elmondja majd munkacsoportjának munkáját, ami a banki struktúrákról szól, tehát még a törvényhozási folyamat idején tájékozódunk annak érdekében, hogy tudjuk, hogy ott mi minden került lefedésre. Függetlenül attól úgy gondoljuk jelenleg, tehát mi meg, meg szeretnénk megnézni, hogy a, a bázeli megállapodásban hol tudunk differenciálni, anélkül, hogy az egységes szabálykönyvet, vagy annak a koncepcióját veszélyeztetnénk. Nem mindenkinek tetszik, de a cél az megmarad. Az általunk hozott szabályoknak nem szabad nemzeti plusz pecsenyék gyűjteményévé válni. Van egy banki szabályzati rendszer, egy szabálykönyv, amely kitér a reálgazdaság és a banki struktúrák sajátosságaira, de egy olyan belső piacot, egy pénzügyi belső piacot kell létrehoznunk, amely működőképes, rugalmassági eszközöket is kell teremtenünk, de a belső piac kell a figyelem középpontjában álljon. Nem úgy van, hogy az egységes szabálykönyv mellett mindenki a saját kis pecsenyét sütögeti. Tehát onnan folytatjuk, ahol azt nézzük meg, hogy hol lehet differenciálni a közös szabálykönyvet nem veszélyeztetve. Azt gondolom, hogy elsődlegesen két területen tehetjük mindezt, ami a kockázati hmm, hitelkockázat mértéket illeti, az NSFA-nál. Ezen a két területen lehet ezt elérni, és egy differenciált megközelítést fogunk majd javasolni, tehát a tőke áttételi mutatóval kapcsolatban, és megnézzük majd, hogy ez a differenciálás hol lehetséges, annak érdekében, hogy néhány kolléga módosítókban megfogalmazott kérésének eleget tudjunk tenni. A további eljárások kapcsolatban elmondtam már, hogy jövő héten minden nap technikai üléseket tartunk, pénteken reggel a következő árnyék előadók találkozója lesz, az addigi javaslatok, kompromisszumosok javaslatokat szeretnénk akkor majd megvizsgálni az eladókkal pénteken reggel, és megbeszéltük, hogy szerdáig vagy szerdán azokat a munkálatokat, amelyekben megállapodtunk a legutóbbi árnyékkelődi ülésen, a mai napon elhangzottakat beépítjük szerdáig egy javaslatcsomagba, annak érdekében, hogy jövő pénteken meg tudjuk majd tárgyalni az árnyékeladókkal. Nagyon sok szemközti tárgyalást is megbeszéltünk már. Amit nem csinálok, az, lobbyistákkal és érdekképviseleti szervekkel, külsősökkel nem beszélgetek. Elsősorban a kettő több mint 2000 módosítóval foglalkozunk, annak érdekében, hogy legyen egy közös alapunk a szavazáshoz a bizottságban. Ha nekünk van közös álláspontunk, akkor a tanácssal és a közvéleménnyel szemben tárgyaló és kommunikáció képesek vagyunk. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Udo Bullmannhoz fordulhatok, aki az SND frakció nevébe kíván szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, kedves Kárász kolléga, mint, el, mint előadó köszönöm szépen a nagyon is átfogó munkát, az átfogó vizsgálatokat, köszönöm szépen az elhangzott beszámolót. Kedves kollégák, az igazán rendkívüli ebben a munkacsoportban, amely az árnyékajlatokból áll, ezzel a kérdése kapcsolatban az az, elmondhatom őszintén, olyas valaki, aki össze tudom hasonlítani más árnyék előadói munkacsoportokkal, ami rendkívüli, az az, hogy mennyire közös akarat jellemez bennünket már most. Ez a közös akarat, ez felbátorít minket, hiszen úgy gondoljuk, hogy jó dolgokban tudunk megállapodni, és valóban komolyan hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy javuljon a szabály, elkerüljük a válság jelenségeket, és elő tudunk, előre tudunk lépni. Elmondom, hogy mi az, amit mi szeretnénk kihangsúlyozni szociáldemokrata frakcióként. És a kedves többi kollégánál, ott már Karasznál úgy gondolom, hogy megfelelő talajra találtak a mi elképzeléseink is. Én azt gondolom, hogy elmondom, hogy miről is van szó minden frakciónál érezhető az, hogy nincsenek kifogások. A banki ágazat nem tudja, nem, nem lehet, hogy saját kudarcát örökös kifogásaival másokra hárítja a végén, tehát a hűtlen kezelést a szerencsétlen adófizetőknek kell megfizetni. Nos, hát kérem szépen, a mostani tárgyalási légkörünkben pontosan arról van szó, hogy most a bankárok már nem úszhatják meg szárazon. Most az a kérdés, hogyan lehetne precízen de differenciálni a pénzügyi rendszer, mely szereplői okozzák a kockázatokat, és melyek azok, amelyek nem okoznak kockázatot. Így kell differenciálni. Ez a differenciálás kell minket vezérelni, amikor az új követelményeket meghatározzuk. Nem tudjuk, hogy melyik a legfontosabb megfelelőbb eszköz. Azt mondjuk, hogy a főkönyv nagyon fontos, mások azt mondják, hogy osztályozzuk a bankokat, különböző alcsoportokba soroljuk. Az árnyék előadónak van erről saját képzelése, hogy még lesz a legjobb differenciálási technika, hát még ott azért szabad a gazda, mert még nincsen megállapodás. Most, hogy beszéljünk-e az eladósultsági küszöbről, a, aztán a különböző likviditási kérdésekről, a tőke áttételi mutatókról. Az akarat közös. Jobban kell differenciálni azzal kapcsolatban, hogy ki okozza a legtöbb kockázatot, és ki nem mi a jövő orientált banki ügyletrendszer, mi az, amely az ügyfeleket veszi figyelembe, hol vannak a nemzetközi nagy kockázatok, és eh, hát eh, fején kell találni a szöget, és nagyon fontos, hogy megértsük egymást. Ott eznek igaza, amikor azt mondja, hogy ezzel a törvényel nem tudunk új banki struktúrát teremteni, de előkészíthetjük az új banki struktúrát, és ez az a cselekvési terület, amelyben mozgunk, Éppen ezért szerintem ez az egyik legfontosabb feladatunk. Második pont. Nincs több kifogás. Ez persze érvényes, ami nyitott kérdésekre is, az előző törvényből adódó, a CRD 3-as, ugye javadalmazási sémák erről szó volt. Üdvözöljük azt, hogy az, az előadó nagyon is hajlandó megoldani a nyitott kérdéseket. Kedves kollégák, itt azért leszek is konfliktusunkat tanácsal. Ez már most látható. A tanács cselekvésképtelen ebben az egész kérdésben, nem hajlandó betartani az ütemtervet, a határidőket. Hát eh, vannak forró témák, amelyek érdeklik a közvéleményt, ezt persze a tanács nem akarja, ezekkel a kérdésekkel nem akar foglalkozni. Javadalmazások kérdések, bankárok javadalmazásai, milyen variábilis eh, változó alapú javadalmazási rendszerek vannak, vagy rögzített rendszerek. Kedves kollégák, nagyon örülök az első nyilvános vitának, amelyet a tanácsa folytatunk majd erről. Mert el tudom képzelni, hogy mind a sajtó, mind a választók nagyon is érdeklődnek ezen kérdés iránt, hogy ki melyik oldalon áll, és végül is ki az, aki felelős hogy a megfelelő javaslatok megakadályozásáért kifelelős. Azt hiszem, hogy a parlament elég bátor, nem fog veszíteni. Nagyon fontos szabályozási szempontból a reál gazdaság helyzete, és azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy rossz helyre tegyük ezeket a szigorúbb követelményeket, úgy, hogy a KKV-k fizetik a cekket a végén. Mi ezt ki akarjuk zárni, itt még van lehetőség a jó kézműves munkára, kétkezi munkára, ezt ott már Kereszt elmondta, a tanácskozások során kell meghatároznunk, hogy hogyan tudjuk ezt eh, KKV barát módon mm, kialakítani. Vannak világos mm, jelzések, van lehetőség arra, hogy megállapodjunk. Az egyik nagy téma kezdetettől fogva minimális vagy maximális harmonizációra törekszünk-e. A jelentéstevő, ő azt mondja, hogy legyen egy közös jogi keret, amely azonban elég rugalmas ahhoz, hogy az adott országok sajátosságaira reagál, ezt támogatjuk. Itt is úgy gondolom, hogy gyümölcsöző megoldást találunk. Köszönöm szépen, már ennyit szerettem volna mondani. Thank you very much. Köszönöm szépen. Fél óránk van, itt van a felszólalási lista, az árde részéről én fogok, mint árnyék jelentéstevő, Oli Schmidt, eh, Hermes Beren, Jean-Paul Gozes, és még mások is feltették a kezüket. Feltételezem, hogy eh, a kompromisszumok jelenlegi állapotáról fogunk beszélni, és eh, nem fogjuk most átvenni a ezernél is több módosító indítványt. A rendelkezésre álló időben elvégezzük azt, amit tudunk. Mikrofon nélküli megjegyzés hangzott el. Elnök, az ALDE frakció nevében a következőket szeretném elmondani a most folyó munkáról. Először is, ami a KKV-kat illeti, és a kockázati súlyozási javaslatokat. Nekünk ezek tetszenek. Felhívom a figyelmet ismét arra, hogy vannak módosító indítványaink, amelyekben egy másik mechanizmust javasoltunk, egy kiegészítőt, azért, hogy a tőkét védelemmel lássuk el, akkor, hogyha a kockázatsúlyozás nem működik. Úgy gondolom, hogy ez egy utolsó lehetőségként felmerülő mechanizmus, hogyha vannak nehézségek a további kölcsönnyújtás illetően. 443 per A cikk a makroprudenciális eszközökre vonatkozóan. Mint elhangzott, lehet, hogy ezt nem alkalmaznánk örökké mindenütt. Ami a likviditási javaslatokat illeti, többé-kevésbé egyetértek azzal a vonallal, amelyet követ a javaslat, azt szeretném mondani, hogy vannak még más módosítások, amelyekkel még nem foglalkoztunk. Például az enyém, a 97-es, arról, hogy a likvid eszközök készletével hogyan foglalkozunk, milyen útmutatók alapján, ez is hasznos lehet. Ami pedig a delegált aktusokra vonatkozik a javaslatok bevezetésével összefüggésben, itt meg kell nézni a különböző módszereket, és azt, hogy hogyan lehetne ezt kialakítani. Hallottunk arról, hogy hogy lehet különbséget tenni a tőke átételi mutató és az MSFR között. Hogyha felhatalmazáson alapuló jogi aktussal fogunk élni egy éven belül, akkor talán ezeket a gondolatokat fel kellene vállalni a 402-es cikkben, most a 481-es cikkben vannak, de jobb lenne számukra a 402-es. Potenciálisan összeütközésben vagyunk egy másik jogalkotási javaslattal és delegált aktussal, hát amelyik előbb felbukkan, azzal kell foglalkozni, hiszen a delegált aktus esetében van egy bizonyos határidő, hogyha nincsen erre jogalkotási aktus, tehát lehet, hogy ez hamarabb felbukkan, mint maga a jogalkotási aktus. Hogyha nincs jogalkotási aktus, akkor delegált aktussal kell eljárni. A lényeg az, hogy lehetséges, hogy a teljes körű jogalkotási aktus esetleg megakadályoz minket abban, hogy a jelölt módon járjunk el. 404-es cikk, ezt szeretném megváltoztatni. Jelen pillanatban munka folyik ezzel kapcsolatosan. Szerintem a definíciók, a jogosult hitelbiztosítékkal kapcsolatosan, és ahogy ezzel a bankok foglalkoznak, szerintem ez nem kielégítő. Az 1034-esben foglalkoztam ezzel. A négy, az 1043-as cikkről szeretnék még szólni, a módosító indítványról. Szerintem a felvásárlási megállapodásokkal kapcsolatosan ezt nem kellene teljes értékű repónak tekinteni. Ami pedig a 404 per 5-öst illeti, Philip Lambert tett egy módosítást, 1061-est, talán ezzel kellene foglalkoznunk itt, de szerintem nem szükséges korlátozni azzal, hogy most 50 vagy 250 millió euróval foglalkozunk, a 250 millióról van itt szó, és az 1061-es módosítás kompromisszumba kellene beágyazni, és szerintem ez jó lenne az ALDE frakció számára, ez megfelelne. A maximum minimummal is foglalkoztunk, és most is folyik a munka arról, hogy a makroprudenciális eszközökkel mit tegyünk. Szerintem ez jó irányba mutat, ez a munka. Szükségünk van arra, hogy legyen valamilyen eszköz ahhoz, hogy kiigazítsuk a és súlyozást egy tagállamon belül, főként a, a rezidenciális vagyon esetében, amikor is eszköz buborék jöhet létre, nem tudom, hogy európai szinten kellene ex ante és ex post ellenőrzést végrehajtani itt. Tudjuk, hogy érdekes álláspontok vannak ennek finomítására. Ez, pár, ez a munka párhuzamosan folyik. Három hónapon belül lehet, hogy azt fogjuk hallani, hogy ezzel nem kellene foglalkozni, de az árdén belül vannak olyanok, akik csalódottak, vagy pedig mind a két javaslatot el tudnák fogadni, úgyhogy éppen ezért a kompromisszumot ennek szellemében kellene kialakítani. Ezeket a gondolakat szerettem volna felvetni a saját frakcióm által beadott módosító indítványokat illetően, és most Filipnek adom át a szót. Köszönöm, Sharon. Először is köszönöm ott márnak a munkát. Nagyra értékeljük, azt a módot, ahogy ezzel a súlyos projekttel foglalkozik ott már, és nagyra értékeljük a kompromisszum készséget. Először is a, azt mondtuk, hogy a bankok üzleti modelljai között kellene különbséget tenni. Három kategória, SIFIs, az alapbankok, a spektrum másik oldalán, és ami a kettő között van bizonyíték van arra, hogy minél alacsonyabban kell a különbséget meghatározni, a másik pedig, hogy a két kategóriától mit várunk el, nem csak a likviditás és a tőkeáttételt illetően, de a tőkét illetően is különbséget kell tenni, hiszen a kockázati profiljuk más és más. Ott már készen áll arra, hogy a különbséget megtegye, de nem csak a szifiszről van itt szó, szifizekről, hanem a az alapvető és egyetemes bankokról is, nem csak a likviditás és a tőkátétel, hanem a tőke vonatkozásban is különbséget tenni, de ez majd még jön. A másik, a nem opcionális delegált aktusok is esetében egyetértek Sharonnal, amelyik előbb érkezik, azt az utat kell követni, ami a befektetési vállalkozásokat illeti, hogyha egy intézmény esetében valami nem számít, akkor ez a likviditási arány esetében ne számítson a kollektív befektetéseknél sem. Hangsúlyt helyezünk az 1015-ös módosítást, illetően vegyük ezt komolyan, a szerződő fél esetében, ami pedig a nyilvánosságra a hozatat illeti és a piac orientáltságot, a nyilvánosság több piaci fegyelmet hozhat. Az ebben most adott ki egy hatásvizsgálatot, az iparág nagy része az NSFR 90%-ának már eleget tesz és most adunk nekik egy kis határidőt arra, hogy 100%-ig végrehajtsák, úgyhogy ne legyünk itt szerények, vagy ne vonakodjunk attól, hogy minél hamarabb ezt bevezetessük. A másik, a tőke likviditás át, tőkátiteli mutatót illetően azok, amelyek KKV-knak adnak kölcsön, azok esetében kellene ezt hangsúlyozni, és hogyha ezt megtesszük, akkor tényekre kell alapoznunk, gyakorlati bizonyítékra, amely azt mutatja, hogy a KKV kölcsönzés igazi kockázata 50 vagy 75 százalék, de ez tényalapú legyen, nem csak az legyen az alapja, hogy mi kedveljük a KKV-kat, kedveljük őket, de nem akarunk újabb buborékot itt. Belső modellek, lesz egy szobeli módosítás a benchmarkingról, de szeretnénk még egy olyan kitételt is látni, hogy egy adott kockázatot hogyan értékelnek a különböző piaci szereplők. Úgyhogy itt is legyen némi piaci fegyelem. Ami pedig a tőkekövetelményt és a modell kockázatot illeti, látok, hogy a modell kockázata foglalkozik a joganyag egy másik része, de szerepeljen ez itt is. Ami a tőkét illeti, elmondtam, javasoljuk a differenciált megközelítést. Ez nem azt jelenti, hogy mi kevesebbet akarunk, mint a Bázel 3 az alapbankok a Bázel 3-ban legyenek, az egyetemes bankok magasabban, és a szifik még magasabban, de nem hiszem, hogy a fegyelmet lazítani kellene az alapbankok esetén. Ezeket a legkedvezőbb módon kell kezelni. Kokó eszközök szeretnénk, hogyha a konverziós érték piac alapú lenne. Már előre kell gondolkodni, nem pedig a, akkor, amikor válság van. A kontraciklikus puffer esetében állami adósságról, vagy teljes adósságról beszélünk, a GDP-hez hasonlítva, ne legyen ez az egyetlen érték, hanem ami az eszköz ár buborékot illeti, ezeket az teljes értékhez kell viszonyítani a triggerek esetében, amikor a kontraciklikus puffert valósítjuk meg. A fix az díjnál ne legyen magasabb a változó díj. Úgy gondoljuk, hogy egy a 40-hez arányt kellene alkalmazni. Ez több, mint észszerű. Hogyha észszerű akarunk lenni, akkor legyen alacsonyabb. A shadow banking is foglalkozni kell, a shadow bankek kitettsége legyen korlátozott, legyen egy erőteljes plafon, ami szerepel a joganyagban. Szerintem ezt a vitában el is érhetjük. De figyelembe véve, hogy honnan indultunk, úgy gondolom, hogy igen komoly változás történt ahhoz, hogy széles többséget élvezzen ez a fontos joganyag. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most pedig Jean-Paul. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek, mert egy nyilvános vitáról van szó, tehát nincsen értelme egyenként újra venni a módosító indítványokat. Először ott márnak szeretnék gratulálni és köszönetet mondani. Még elég sok munka vár rá, mert még nem fejeződött ez, nem zárult le ez a munka. Különböző pontokra reagálnék. Egy, van egy kis gondom azért a delegált aktusokkal. A tapasztalat azt mutatja az IMFD-vel, hogy a vita ami a második szakasszal kapcsolatos, lehetővé teszi egyeseknek, hogy újra megnyissák az eredeti szöveggel kapcsolatos vitát mindkét irányba egyébként, tehát ez azt jelenti, hogy a lobbisták azok azt mondják, hogy most itten e, elárulják az eredeti szöveget, mert további követelményeket támasztanak, ugyanakkor pedig igyekeznek elérni, hogy könnyítsünk a rendszeren. Ezért egy kicsit döbbenten nézek a rendelkezéseket illetően, és többek közt úgy gondolom, hogy az LCR esetében felvetődik az a kérdés, hogy nem lenne szükséges ismételteni az együttdöntés képviselőhez fordulni, még mielőtt ezek a témák leállnak. Szerintem ez mindenképpen megérdemli, hogy elgondolkodjunk rajta, különösen a delegált aktusokkal kapcsolatban. Nincs olyan nap, hogy ne kapnék olyan mifide kapcsolatos valamilyen e-mailt, amiben azt mondják, hogy tönkretesszük a pénzügyi életet, és így tovább. És ez eléggé kellemetlen. Úgyhogy kérem a jelentés készítőt és az árnyék jelentéstevőket, hogy gondolkodjanak ezen. Egyébként osztom a jelentéstevőnek a véleményét, és ez egy ilyen posztumusz győzelem, mert amikor Franciaország a Bázel 3-as rendelkezéseket átültette, akkor én említettem a pénzügyminiszternek, hogy ez nem igazán fair play, mert bizonyos elemeket kivon, és most láthatjuk, hogy mi történik akkor, hogyha nem fair play-nek megfelelően alkalmaz tisztázzuk a rendelkezéseket, eh, jobban bezárjuk az ajtókat. Ez jó tanulság lehet. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Karen. Köszönöm szépen. Én is nagyon nagyra értékelem a nehéz munkát, amit ott már végzett, és azt, ahogy foglalkozik ezzel a témával. Próbáljuk meg fenntartani a sebességet, de ugyanakkor legyünk határozottak a tartalmi részt illetően. Amikor megnézzük a tanácsi fejleményeket, akkor nagyon úgy tűnik, mintha egy ilyen nemzeti érdekek és óhajok koktélját kevernék, és nincsen tulajdonképpen mindenképpen e igazi európai észszerű megközelítés, mert mi szeretnénk ugyanakkor a, fe, a sebességet is fenntartani. Nagyon jó példa erre a puffer útmutatás, amit a javaslatban megtalálunk. Ez egy mindenképpen nagyon jó de más területeken is ó, nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy meghatározzuk az IBA és egyéb szabályokat, és lehet, hogy ezzel még egy kicsit kellene foglalkoznunk. Úgy gondolom, hogy vannak olyan területek is, ahol mindenképpen ki kellene dolgozni a tárgyalási álláspontunkat az IBA-ra vonatkozóan, és az ESRB-vel e, kapcsolatban. Három kérdést szeretnék felvetni, az egyik az LCR, a kérdés az az, hogy valóban specifikus eszközzáradékokat kell -e bevezetnünk a jogszabályban. Nem szabad itt a, delegá- a delegált aktus irányába kell elmennünk, vagy az együtt döntés irányába. Nagyon fontos lenne, hogy az elutasítás esetében megnézzük a magas minőség, nagyon jó minőségű adósságokkal kapcsolatos biztonságot vagy biztosításokat is. Minőségi követelményeket kell támasztani, amikor ez célszerű, és az IBÁ-nak a szerepét erősíteni kell. Minőségre mindenképpen szükség van de például a bizottság megközelítése szerint is a fedett kötvények rendben vannak, de az, a, az egyéb értékpapírok nem. Teljes mértékben tudom tájékoztatni, tudom támogatni a javadalmazási részt, az üzleti modellek különbözősége az rendben van, a felülvizsgálatkor az állami bankok, illetve az állami hitelek kérdésével is foglalkozni kell. Tehát szerintem még tovább kell dolgozni a szifisszel kapcsolatban, és meg kell azt is néznünk, hogy ezeket a különböző kategóriákat hogyan kezeljük. Valójában nem igazán értem, de lehet, hogy meg tudjam mondani, hogy miért kellene a tagállamoknak diszkrecionális jogot adni, hogy 10%-os további buffert állítsanak be, de lehet, hogy ön ezt el tudja magyarázni, vagy most, vagy később. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen. Peter Zimman a következő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Keresz úr, nagyon szépen köszönjük az eddigi helyzet, mostani helyzet ismertetését. Két kérdésem volna. Az egyik a kis és középvállalkozások kockázati súlyozását, ő nem mondta, hogy melyik irányban kell haladni, csak a KKV-kről beszélt. A bizottság a kockázati súlyozásnál a KKV-kről és a természetes személyekről beszél. Nyilván nem ok nélkül. A természetes személyeket is ügyelembe kell venni, legalábbis abban az értelemben, hogyha természetes személyként különböző ügyletekbe bocsátkoznak. Az én országomban nagyon sok kis és mikrovállalkozás van, amelyek természetes személyekből állnak, természetes személyeket vezetik, kockázat szegények, semmilyen polgári jogi vagy KFT-vel kapcsolatos szabályozás nem adózik rájuk. Szerintem őket is ugyanembe kellene venni, mert hát ha vannak kockázatok az ügyleteikben, ez nem attól, nem a mm, vállalati formától, vagy társasági formától függ a kockázat súlyozás. Egy másik pont <clears throat> a további kompromisszumos tárgyalásokat illetően, ami az ingatlan hiteleket illeti, a bizottság kockázatos piacok esetében fölfele halad a kockázati súlyozás esetében. Az inga, a ingatlan piac ugye egy illékony piac, ott azért másként kell eljárni a hitelnyújtásnál. Én egy módosítót terjesztettem be, örülnék, ha viszont láthatnám a módosítómat egy kompromisszumban. Lehet vissza menüirányban, tehát kockázatmentes, vagy alacsony kockázatú ingatlan piacokat megfelelően értékelnénk ezen a skálán. Ennek van persze oka, amellett, hogy egyszerűsítjük a hitelkonstrukciókat, ugye e, irányító erővel bír az úgynevezett illékony vagy volatilis piacok esetében. A fő célunk, hogy legyen egy stabil, ingatlan piaci szegmensünk, mert e, ugye kevesebb saját tőkét kell betenni a hitelkonstrukcióba, ez nagyon nehéznek tekinthető piacok, ma nem könnyű piacok, lehet, hogy a jövőben változnak, lehet, hogy a szabályozásunk segítségével az olcsóbb hiteleknek köszönhetően ez az ingatlanpiac stabilabbá válik. Pervans. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. ismerem a kompetencia küszöbét ott már Karásznak, és meg sokszorozza magát, amikor több mint ezer módosító indítvány van. Tehát én mindenképpen bízom abban, hogy képes hasznos elemeket behozni a tárgyalásokhoz. Én nem ismerem a kompromisszumokat, nem vagyok árnyék jelentéstevő sem, úgyhogy egyszerűen nem tudom követni az útmutatásait, úgyhogy ezeket nem veszem figyelembe. Túl az öt kompromisszumos ponton kívül, amit a jelentéstevő terjesztett elő, úgy gondolom, hogy a kidolgozás, az a parlamenti álláspont kidolgozása során lesz alkalom még visszatérni olyan pontokra, amelyekben nincsenek be benne ebben az öt aspektusban. Ebben a szakaszban én csak szeretnék megismételni néhány dolgot, amelyek alapvetőnek tűnnek számomra, és ami mindenképpen benne kellene, hogy lenne az első ö, parlamenti álláspontban, mint egy erős csomagban. Philip Lambert feltette a kérdést például a Shadow Banking system kapcsolatban, és szerintem ez felveti a különböző versenyrendszerek kérdését is. Ha így vetjük fel a kérdést, akkor fel kell venni a Shadow Banking System kérdését is, de fel kell vetni a báli rendszer alkalmazását is az egész világbankrendszerre nézve. Hogy, és itt a tengeren túlra is tekintenünk kell. Tehát szerintem így vagy úgy mindenképpen állást kell foglalnunk ezzel kapcsolatban. A második általános irány, amit szeretnék emlékeztetni, amit én tőke optimális allokációjának nevezek. Szerintem hiba lenne, hogyha ezt a báli szabályozást elengednénk úgy, hogy ne korrigálnánk, és ne vennénk figyelembe, hogy amikor a pénzt ne e, végtelen, nem végtelen pénzzel rendelkezünk európai szinten. Hatékony báli szabályozás az számunkra az, amelyik lehetővé teszi, hogy optimalizáljuk a tőkeallokációt, különböző módosítók vannak ebbe az irányba, és szerintem hasznos módon kellene vinni a tárgyalásokat. Nem akarok további részletekben menni, de ez mindenféle megfontolást és gondolkodást kíván. A harmadik típusú észrevétel, amit tenni szeretnék, ezek a minősítő intézetekkel kapcsolatosak Tehát a harmadik észrevétel, amit tenni szeretnék, ez a minősítő intézetekre kell kapcsolatos. Mert így vagy úgy, tudom, hogy nyilván nincsen meg a lehetőségünk arra, hogy az egész szöveget átnézzük, és minden minősítő intézeti hivatkozást kivegyünk belőle, de mégiscsak meg kell határozni, hogy mit kérünk a bizottságtól, hogy kevésbé legyen, a, hogy kisebb legyen a függőség a minősítő intézetektől. Mert egyébként a Dominici anyagban, ami amit mondunk és ami konkrétan történik Bállal kapcsolatban nem lesz összhangban. Végezetül pedig nem mondott semmit az államadóságokról, és szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés a tekintetben, hogy ezek benne vannak, vagy nincsenek benne a számításokban, és hogyan vannak benne a különböző ö, számításokban, amelyek fontosak a jogszabályok megvalósítása szempontjából. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, Ole. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm Kárász ott már kollega. Természetesen rendkívül nehéz kérdésről van szó, nagyon rövid leszek. Ott már azt mondta, hogy ez nem szabad, hogy egy óhajlista legyen a tagállamok számára, és ez nagyon helyesen van így de ugyanakkor a másik oldalról pedig arról is van szó, hogy a belső piacot kellene stabilizálni, ehhez egyensúlyra van szükség. Időnként itt a házban vannak megoldásaink mindenre, harmonizáljunk mindent, egész Európára átfogóan, de ez nem fogja stabilizálni valójában a belső piacot, sőt, problémát fog okozni egyes tagállamokban. És ezek a tagállamok nyilvánvalóan más tagállamokra is át fog aztán hatni. Tehát elnök asszony ön is elmondta, én szerintem ez a, a rugalmasságok, vagy leg, amiket legalábbis néhányan kérünk, ezek kellő lefedésre kerültek a kompromisszumokban. De hogyha a végeredmény az az, hogy egy azonos bánásmódot kap mindenki, akkor szerintem talán meg lehetne próbálni javítani a kompromisszumokon hogy egy kicsit elégedettebbek legyünk, mert az én véleményem szerint, és ahonnan én származom, egyszerűen drámai következményei vannak ennek. Például úgy van, mint Izland. Mi nem szeretnénk Izlandá válni, mi nekünk védelemre van szükségünk, és éppen ezért a tagállamainkat is védenünk kell. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Elisa. Német. Köszönöm. Igen, nagy munkáról van szó. Gratulálok ahhoz, ahogy ön ezt végzi és kezeli. Néhány ponttal szeretnék foglalkozni röviden. Fontos, hogy a KKV-kkal, ezzel az üzletággal foglalkozik, és azt is köszönöm, hogy részben az én módosításomat is bevette, ami a szifiz illeti, ez nagy kérdés. A nemzeti dimenzió agaszt engem, mert nem tudom, hogy ez mennyire fogja veszélyeztetni a belső piac működését. Természetesen szükségünk lenne háttér joganyagra, ez még nem született meg. És csak figyelmeztetni szeretnék a az Európai Bankfelügyeleti Hatóság vagy más intézmény szerepére, amelyik ellenőrzi a belső piaci kockázatokat. Még mindig a belső piacról van szó, üdvözlöm ezt, és kérnék még további lépéseket a kontraciklikus rátákat illetően. Jó lenne, hogy a puffer rátákról van szó, jó lenne, hogy az államoknak lenne egy mozgásterük. A másik pedig az állami támogatások következménye. Vannak módosítanom, ez, módosításaim 1062, 1456, itt foglalkozom az állami támogatásokkal, hogyan élnek ezekkel a különböző tagállamok. Azt is szeretném megérteni, vagyis úgy szeretném venni, hogy amikor a rugalmasságról és az üzleti modellek elismeréséről beszél, ön beleveszi a különböző bónusz terveket és egyéb pontokat, amelyek fontosak néhány ország számára. Politikailag pedig világosan kell foglalkozni a javadalmazási kérdésekkel és az adó elkerüléssel. Éppen ezért Nagyra értékelném, hogyha még egyszer megnézné a 44-es módosításomat az országonkénti jelentéstételről, mert ez segítene bennünket az adó elkerülés elleni harcban. Köszönöm és remélem, hogy jól fog haladni a munkájában. Még egyszer gratulálok azért, amit eddig tett. Elnök, köszönöm. Így elérkeztünk a hozzászólási lista végére, és most visszadom a szót az előadónak, aki feltételezhetően összefoglalót kíván tenni. Elnök asszony, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen a sok hozzászólást. A vita minősége, a tárgyilagosság, amely jellemezte a hozzászólásokat, a annak ellenére, hogy különböző a hozzáállásunk, ez a fajta vita az alapja annak, hogy megállapotásra juthassunk. Ez nem egy átlagos feladat, egy a közös felelősségnek, felelősségnek egy fontos eleme. Nagyon szépen köszönöm a hangnemet, a stílust. Talán elmondhatom, hogy nem felejtettem el semmit, én szándékosan csak az öt területre összpontosítottam, amelyet említettem, ezeket emeltem ki ma, ezekre összpontosítottam. A kompromisszumos javaslatok még nem zárultak le, ugye? Tehát eh, ez egy folyamatban lévő munka, dolgozunk még rajta, amikor tudjuk, hogy milyen irányban kell haladnunk, akiké a módosítókból adódó elemekkel a indítványokat, a kompromisszumos javaslatokkal kapcsolatban készítünk majd szavazati lista tervezeteket is, és akkor mindenki a frakcióján belül, mindenki saját magának lehetőséget biztosít arra, hogy az egész csomagot átlássam. Elmondtam tegnap, vagy tegnap megbeszéltük, hogy a titkársági munkatársak egy, egy naptárat állítanak össze. Nem a mi munkánk szempontjából, egy ütemtevet készítenek a különböző javaslatokban szereplő adatokat összegez, hogy tudjuk, hogy hogyan függ össze egyik a másikkal. Így lehet az egyes javaslatokból egy átfogó képet kialakítani. A harmadik dolog, amit mondanék, az a kérdés, amely nem került szóba, nem azért nem került ma napirendre, mert nem akartam volna például, hogy mik a tapasztalatok a meghatalmazáson alapuló delegált jogi aktusokkal, erről fogunk még beszélni, nem akarjuk magunkat gyengíteni. Jelenleg az a helyzet, hogy volt lehetőség arra, hogy megállapodásra jussunk ezek nélkül. De ha könnyen megállapodunk, viszont a következmények súlyosan érintik a parlament erejét, akkor a megállapodás nem sokat segít rajtunk, hogyha nagyobbak a következmények okozta problémák. Aztán a kérdés, ugye hát a határidő kérdése nyilván vitán felül áll. Nagyon szépen köszönöm. A természetes személyek problémájáról beszéltünk tegnap, meg kell határozni, most csak, csak azért emeltem ki a KKV-t, mert a nyilvánosságot, ez nagyon érdekli, vannak persze olyan KKV-k, amelyek természetes személyekből állnak, természetesen itt a vállalkozások alapításáról van szó, nem a vállalkozások tevékenységének megakadályozásáról van szó. A kockázati súlyozásnál azt megnézem, amit Olesmit és mások mondtak, én nem gondolom azt, hogy mi ezt a vitát folyt, nem biztos, hogy a minimális, maximális harmonizáció vitáját folytatnunk kellene. Kell harmonizáció belső piacon, de nem lehet és nem szabad mindent harmonizálni. A rugalmasságra van szükség, és az egész javaslat a legtöbb módosító, amelyet a parlament és a bizottság a bázeli megállapodással kapcsolatban hozott, figyelembe veszi a különböző reálgazdaságokat Európában, összevetve azokat más kontinensek gazdaságaival, mások a struktúrák. Nekem, persze nem beszéltek mindenki nevében, nekem az a fontos, hogy a rugalmasság megmaradjon. A rugalmasság ne csökkentse persze a harmonizációt, a rugalmasság közös szabályok alapján átláthatóságot teremt, az európai döntéshozók részvételével együtt. Nem. Tehát ez nem jó, hogy van rugalmasság, nincs nemzeti átláthatóság, és zárt ajtók mögötti döntéshozatal, nem ez a jó. Nagyon fontos a figyelembevétel, az belső piac érdekeit kell szolgálja, nem pedig annak kárára szabad, hogy legyen hogy váljon. Tehát összhangba kell hozni a rugalmasságot és harmonizációt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Azt kell mondjam, hogy szerintem nagyon jó eredményeket érünk el. Persze vannak még nem kész kompromisszumok, ez nagyon jó, ugye folyamatosan zajlik a munka, még mindig betartjuk az ütemterben foglaltakat, az ülés lezárom, nincs más napi rendi pontunk. Jövő héten Strasbourgban találkozunk. Este 7 órakor, 17-én kedden. Köszönöm.